Colleagues, sorry. Kollégák. Sajnálatos módon nem vagyunk túl sokan, de legalább a legjobbak itt vannak. Uh, under the best is only one socialist. És, és, ami a legjobb, csak egyetlen szocialista van köztük. te? ketten a gújétól? tól hát kezdek aggódni. And uh, I think we have now the information about uh, two important... Hölgyeim és uraim, két nagyon fontos csúcs találkozóról lesz szó most. Japán lesz az első témánk, partnerségi és szabadkereskedelmi területi egyezményről lesz szó, illetve Kínáról is szó lesz. David, David O'Sullivan, úgyhogy David, tiéd szó. Szóval egyszerre tudjuk le Japánt és Kínát? Igen, jó, a szigeteken keresztül összekötjük őket, jó? Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek szép napot. Valóban. Ez egy nagyon sűrű hónap volt, három csúcsunk volt gyakorlatilag, november elején Korea, aztán Japán, és a Kína csúcs találkozó múlt héten. Az ESZÁM külügyminisztereknek is volt találkozója új Delhiben. Olaszország jövőre, októberben lesz a színhelye az új csúcsnak. A japán csúcsot illetően eredetileg márciusra tervezték, 2013-ra. Sajnálatos módon a ciprusi válság pontosan akkor robbant ki, és két elnöknek Európában kellett maradnia, és akkor lefújtuk a csúcsot, pedig éppen az lett volna a csúcspontja, hogy egy stratégiai partnerségi keretegyezményt hozzunk létre, <clears throat> és nyilván ez egy szabadkereskedelmi egyezmény, és a japánok ezt egy gazdasági és partnerségi egyezménynek hívják. De március 25-e után azért megkezdődtek a tárgyalások, de lehetőség volt, hogy Abbi miniszterelnökkel egyeztessenek. Én azt mondanám, hogy nagyon profi találkozó volt, viszonylag rövid, egy egy órás találkozó volt, és utána volt egy vacsora. Abe miniszterelnök a fő politikai, gazdasági reformjait és a biztonsági intézkedések fokozását ismertethette, illetve elkötelezhette magát, hogy a szabadkereskedelmi keretegyezményt támogatja. Szektorális együttműködésekről is szó esett, és arról, hogy milyen Kelet-Ázsiával kapcsolatos biztonsági kérdések merülnek fel, illetve Japán az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását okozó gázok ról is szót ejtett, bár kicsit rossz volt az időzítés a Varsói konferencia után. A miniszterelnök Abenomicsnak nevezett reformjának három része van, ösztönzés, gazdasági ösztönzők megteremtése, ez működik is, de a legnagyobb kihívás harmadik nyíl megteremtése. Eznek az a célja, hogy makroökonómiai és pénzügyi stabilitást teremtsen, üdvözöljük a miniszterelnöknek a fogyasztók bizalmát fellendítendő intézkedéseket való megtételét, és természetesen a japán kormány viszonylag stabil helyzetben van. Barozó úr arra is rámutatott, hogy hét japán miniszterelnökkel találkozott az elmúlt években, de és ez nem könnyíti meg a tárgyalások folyamatosságát. Ami a biztonságot illeti, a miniszterelnök azt szeretné, hogyha ők őrként működnének, lesz egy új biztonságpolitikai tanácsuk, és az alkotmányt újra fogják értelmezni, amely lehetővé teszi, hogy a kollektív önvédelmet megvalósítsa Japán. Üdvözöljük a proaktíva felépését Japánnak, és szeretnénk szorosabban együttműködni Japánnal, de arra is rámutattunk, hogy Japánnak figyelembe kell vennie, hogy a szomszédainak azért vannak érzékeny problémái, lásd a koreai csúcs találkozót, hogy mit tesznek a szomszédok, és hogy mik a motivációik, a tetteikre, hogy nehogy félreértelmezze Japán ezeket. Aztán az ázsiai regionális biztonságot illetően a kelet-ázsiai csúcsot említettük, a kibérbiztonságot és az űrbiztonságot. Aztán a szabadkereskedelmi egyezményt célozzuk meg, egy keretegyezményt szeretnénk. Szeretnénk, hogy ha előre haladnánk a tárgyalásokon folyamatosan, és az áprilisban eltöntött úti tervnek megfelelően haladnánk. Ott elfogadtunk egy úgynevezett rendezvú cikkeit, és szeretnénk, hogyha ezt betartanánk. Nagyon fontos lenne, hogy a, a, a nem vámtarifa alapú akadályokat felszámolnánk, és az is nagyon fontos lenne, hogy a tárgyalások ne szakadjanak meg. A miniszterelnök jelezte, hogy 2011-re mind a két egyezményt le szeretné zárni, ezen kívül teljes mértékben ellenzi azt, hogy a politikai és a kereskedelmi egyezményt egymáshoz kössük. Ezen kívül a politikai egyezménynek vannak politikai kitételei, amit nem hajlandó elfogadni. Amint tudják, ez most már többször előfordult például Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal is valamint most akkor Japánnal is. Ezek az országok azt mondják, hogy nem tudják elfogadni az EU megközelítését. A japán miniszterelnök azt mondta, hogy ez a megközelítés nem felel meg a közös alapvető emberi értékeknek, értékeknek és az emberi jogok tiszteletben tartásának mi arra appellálunk, hogy a hasonló gondolkozású partnereknek hasonló dolgokat kell támogatnia, mert legalább valós politikai kérdésekben így összefoghatnak. De igazából meg kell, hogy mondjam, majd nem hiszem, hogy meg tudtam volna győzni arról, hogy igazunk van energia, nukleáris biztonság, katasztrófa kezelési tervek, ezeket is megvitattuk, a kutatást és innovációt is magasabb szintre szeretnénk emelni a Horizont 2020-as program keretében. A vacsorán több regionális biztonsági kérdést megvitattunk, különösen Ázsiát, Kínát, a kelet-kínai tengert, Észak koreát Oroszországot, Myanmart, Közel-Keletet és Afrikát. A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a kelet-ázsiai régió feszültségeit illetően aggódnak, de egyértelmű az álláspontjuk az, hogy Kína a tengeri területeken megpróbálja a státuszkót megváltoztatni, ez aggasztja Japánt, és a japán miniszterelnök azt mondja, hogy miközben megérti, hogy a kínai fegyverembargót az EU nem akarja eltörölni, azért figyelembe kellene venni a hatásokat. Ezen kívül mi ösztönöztük arra Japánt, hogy Kínával újra kezdje a párbeszédet, és a kínai vezetőkkel felvegye a kapcsolatot ebben a kérdésben. A japánok beszámoltak a Genfen folyó Iránnal folytatott tárgyalásokról. Ezek ugye most már sikeresek voltak, ezt tudjuk. A japánok beszámoltak arról, hogy a japán külügyminiszter ellátogatott Iránba, és az E3 plusz 3 tárgyalásokról beszámoltak. Megértettük mi is, hogy a 2011-es katasztrófa, nukleáris erőmű katasztrófa és földrengés után nehéz helyzetbe került Japán, de hangsúlyoztuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetközi tárgyalásokat ne szakítsák meg, és a lehető legnagyobbra törő célokat valósítsuk meg 2015-re. A két csúcs után és mellett a japán bankkormányzója, az Európai Üzleti Tanács vezetője is találkoztak, és beszámoltak az Európai Uniós küldöttségnek az eredményekről, de Güst biztos úr is részt vett a tárgyalásokon, és kifejezte a véleményét, hogy hogyan kellene a kereskedelmi megállapodást ettől alá hozni. Ennyi lett volna arról, hogy mi történt Tokióban, és hasznos, érdekes csúcs volt. Beszéltünk arról is, hogy nem sokára tartanánk egy újabb csúcsot jövő év elején. Ezen kívül áprilisban a szabadkereskedelmi tárgyalásokat felül kell vizsgálnunk, és a politikai egyezményt is észben kell tartanunk. És a jövő év nagyon fontos lesz a japán kialakított kapcsolataink terén. Ha egyetért, akkor folytatnám Kínával. China, of course, uh... Kína természetesen. Ugye már a 16. ülésre csúcsra került sor, és a 10. évfordulója volt uh, a stratégiai együttműködésünknek. Ez volt az első alkalom, hogy a két elnök találkozzon az új kínai vezetéssel. Jó lehet, az új vezetők korábban különböző összefüggésekben már találkoztak Xi Jinping uh, elnök 2010-ben eh, Brüsszelben találkozott eh, Van Rompuy úrral, mint Belgium miniszterelnökével akkor. Eh, ráadásul a találkozóra a harmadik plenáros ülést követően került sor. Ugye ennek teljes jelentőségét még mindig emlizgetjük. Ami a kínai reformokat illeti, ugye nagyon hasznos lehetőség volt ez arra alkalom, hogy az új vezetéssel kapcsolatot teremtsünk, és hittapogassuk, hogy milyen irányba halad szerintük Kína. A lett napja előtt sor került egy vacsorára is, amelyet Xi Jinping elnök rendezett. Nyilván ez részben protokoll ülés volt, ugyanakkor időben elhúzódó párbeszédre is került érdemi közelítésre. A legmegdöbbentő dolog talán az volt, hogy igen, pozitív és konstruktív volt a szellem, de nagyon eltérő a két vezetőnek a stílusa, és azt gondolom, hogy ezt nem csak mi figyeltük meg. Sokkal nagyobb volt a spontaneitás, sokkal kevesebb volt az íraszövegek felolvasása, mint korábban ugye a kínai, pontosabban az ázsiai kultúrában minden sokkal formálisabb, sokkal előre megírtabb, ehhez képest meglepően sok spontaneitást tapasztaltunk, és úgy gondolom, hogy a magabiztosságukról is tanulságot tettek. Egyúttal láthatóan erős kézzel irányítják a különböző területeket, témákat. Ez sem jellemző mindig ezekre a csúcsértekezletekre. Ami a célokat illeti, úgy gondolom, hogy pozitív hangnemet tudtunk megütni a következő időszakra, tekintettel ez volt hogy az első formális találkozó a vezetők között. El tudtuk fogadni a 20-20-as stratégiai tervet konkrét kezdeményezésekkel, megállapodtunk egy éves áttekintési mechanizmusról. Természetesen azt nem titkolhatom el, hogy a tárgyalások elég nehézek, nehezek voltak e tekintetben a spontaneitás és a politikai eh, széles látókör, ami a felsővezetők jellemezte, nem mindig volt eh, igaz az alacsonyabb szintű eh, politikusokra és bürokratákra, ott inkább állóháború jelleggel mentek bizonyos dolgok, de azért az alapok rendben vannak, és a következő néhány évben tudunk tovább dolgozni egy bilaterális, bilaterális befektetési együttműködésre is kitértünk a kereskedelmi feszültségek kezelésének szándékával. Szeretnénk az együttműködést fejleszteni az emberek közötti közvetlen csereprogramokra is, de nehéz volt megalapodni a vízum és a bevándorlási ügyekben ezzel kapcsolatban ugye egy párbeszéd folyik, az októberi eredmények azonban elég nagy csalódást keltettek, nem sikerült megállapodni a vízum mentesség kérdésében a diplomata útlevéle rendelkezők számára sem. Kínával folytatjuk az egyeztetéseket ezen a téren, de itt elég sok munkára van még szükség. A két elnök az emberi jogok és az alapvető szabadságok tekintetében hangot adott aggájának, de Van Rompuy úr kifejtette azt a véleményét, hogy nagy lépésekre kerül sor a helyes irányba, de azért vannak súlyos problémák még többek között a kisebbségek emberi jogaival is kapcsolatban is. A kínai EU emberjogi párbeszédet hát ugyanígy tovább kell vinnünk, egyeztettünk arról, hogy hogy lehetne ennek a modalitásait tovább javítani. E, Lambernides EU e külön képviselő szeptemberi látogatásának eredményeire próbálunk építeni, amikor ennek a párbeszédnek újabb lendületet szeretnénk adni, jó lehet. E, itt hagyományosan eléggé statikusak voltak az eddigi megnyilvánulások mindkét fél részéről, nem akarnám túlságosan fényezni ezt az eredményt de mindenképpen ebbe a párbeszédbe, ebbe több energiát, lendületet szeretnénk vinni. A kétoldalú befektetési ügyekben, ugyanígy a nemzetközi ügyekben is egyeztetünk, különösen Irán Dél-Korea, észak a, a kelet-kínai tenger ügyeiben is egyeztetünk. Ezek egy eh, nagy részt a két oldalú ügy, amelyet nem kell több oldalúvá fejleszteni. E, nyilvánvaló, hogy e tekintetben egy kicsit más üzeneteket fogalmaztunk meg Kínában, mint Japánban, de az állandó álláspontunk az az, hogy ezek az ügyek bennünket e, foglalkoztatnak. Érdekeltek vagyunk a e, régió stabilitásában és gazdasági fejlődésében a kereskedelem biztonságát ezeken a tengereken, felségvizeken biztosítani szeretnénk. Mindenesetre feszültségek kezelésére szeretnénk megtalálni megfelelő csatornákat és mechanizmusokat, különösen a Kína és az ASEAN tagállamok közötti valamiféle magatartási kódex kidolgozása révén a 20 as stratégia ügye kicsit nehézkes volt, hiszen a csúcsértekezletet hivatalos zárása után még vissza kellett térnénk a szövegre bizonyos központozási dolgokat, és egy-egy mondatot meg kellett változtatnunk. Eh, ahogy Barroso úr mondaná, ez egy living document, egy élő dokumentum, amely folyamatosan változik, ahogy az különböző csúcsértekezletek egymást követik. A kelet-ázsiai csúcson való esetleges Európai Uniós részvételre is történt utalás. Egyetértetünk abban, hogy fontos az EU-kínai együttműködés általános erősítése, illetve a hamisítás, illetve, bocsánat, a kalózkodás elleni küzdelem erősítése közös programok révén. Ennyit szeretném volna mondani a kínai csúcsról. Szerettünk volna a jogállamiságról is párbeszédet kezdeni, ezt nem sikerült még említésbe sem hozni, eh, szó szerint ebben a formájában legalábbis. Ugyanakkor érdekes módon a harmadik eh, plenáris ülés eh, végkövetkeztetéseiben azért szerepel, a 20-20-as napirend pedig tartalmazza az általános utalást, ami ezt is felöleli. végül, ami az emberek közötti közvetlen kapcsolatokat illeti kulturális, ifjúsági és egyéb ügyekben, vízum és migrációs ügyekben, turizmus ügyekben, itt is előrelépésre kerül sor. A felek törekszenek arra, hogy a földrajzi eredet megjelölésekkel kapcsolatban megállapodásra jussunk, a KKV kapcsolatban egy, egy cluster programot terveztünk, illetve kiváló kínai EU urbanizációs városfejlesztési fórumot sikerült tartani, mert nagyon sikeres volt, nagy érdeklődést váltott ki mind az európai, mind a kínai oldalról, illetve szó esett egy éves fejlesztési párbeszéd megindításáról is. A, a csúcsértekezlet E, e, során több megállapodást írtunk alá a szellemi tulajdonjogok e, védelmétől kezdve a kutatási fejlesztési együttműködés kapcsolatos egyetértési memorandum aláírásáig az élelmiszerfeldolgozás terén. Úgy gondolom, hogy az eseményt kísérő fórumok nagyon sok témát lefettek, és úgy gondolom, hogy a stratégiai együttműködésünk tizedik évfordulóját méltón ünnepeltük, és jó alapokat teremtettünk arra, hogy ezt a munkát a következő időszakban előre vigyük, tovább vigyük. Nyilvánvalóan vannak problémák, amelyek megosztanak bennünket, továbbra is a kereskedelem kérdésében, az emberi jogok kérdésében, de azt kell mondanom, hogy összességében az atmoszféra építő és pozitív volt, és úgy gondolom, hogy ezek a különbségek kezelhetőek lesznek számos közös kihívás kapcsán, különösen a fenntartható fejlődés, demokrácia, de demografikus változások tekintetében eh, arra nem is beszélve, hogy Kínának milyen hatalmas városfejlesztési urbanizációs kihívásai eh, merülnek majd föl a közeljövőben. Itt az európai tapasztalat óriási értéknek fog minősülni a kínaiak számára. Ennyit szerettem volna mondani a kínai csúcsról, de természetesen szívesen adok részletesebb válaszokat is, illetve várom a visszajelzést szükség szerint. Köszönöm szépen, Szalafranka úr! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szadeven úr, Oszteleven úr, nagyon érdekes beszámolót tartott. Úgy gondolom, hogy azok a döntések, amelyeket meghoztak a kínai kommunista párt új vezetőinek időszakában, ugye változik az egy, egy kérdéssel kapcsolatos állami szabályozás, az oktatási szabályozás. Úgy gondolom alapvető cél benne az új kínai politikában az, hogy Kína jobban figyel a gazdaságra, a decentralizálásra, sőt arról is beszélnek, hogy kevesebb döntésköre lenne a minisztériumoknak, és többet hagynának a gazdaságra. Úgy gondolom, hogy szeretném, engem érdekelne az, hogy ön hogyan értékeli azt a vállalást, hogy szeretnék a, az egyfőre eső bruttó nemzeti terméket megkétszerezni záros határon belül mennyire, 2020-ig mennyire tartja ön ezt reálisnak. A kollégánk Jégel asszony jelentése, illetve Petele úr Japának kapcsolatos jelentése érint ezeket a kérdéseket, illetve ma látogatóink érkeznek az Egyesült Államokban is. Ugye Sullivan úr hivatkozott azokra a problémákra, amelyeket a perspektívei a, a jelenlegi politikai perspektívák e pillanatban okoznak. Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan még elég sokat kell gondolkoznunk azon, hogy hogy tudjuk megmutatni partnereinknek, kollégáinknak, hogy olyasmire van szó, ami, ami, ami mind a két fél számára hasznos lesz, de mind a két fél energiabefektetését igényeli majd. Nem tudom, hogy ott mit gondol az amerikai megközelítésről. Ott ugye mindkét fél számára fontos elveken kell alapulni a megoldásnak. Úgy gondolom fontos hogy hangot adjunk annak, hogy a demokratikus elveket lefektető klauzulák nem okozhatnak problémát ezeknek az országoknak, és ezek az országok politikai szempontból, demokratikus szempontból meglehetősen fejlődtek. Tenok. Köszönöm szépen, Tenok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye örülök, hogy itt látlak, David. Azt hiszem, hogy ez a két találkozó nagyon jelentős stratégiai találkozó volt. Ugye az EU és Japán a kereskedelmi megállapodás hogyan illeszthető be egy hosszú távú stratégiába a, ha figyelembe vesszük a naftát például, és tehát hosszú távon hogyan lehet elképzelni. Elképzelhető egy teljes régió, egy szabadkereskedelmi régió, figyelembe véve a kapcsolatokat az USA-val, Kanadával, Mexikóval, nagy demokráciákkal, mint Japán például közép és hosszú távon mi is a terve a bizottságnak. Mit gondol Japán gazdaságáról? ha megnézzük ezt a jelenlegi gazdaságot, és a Japánnal való kapcsolatok hogyan is fognak alakulni. Néhány évvel ezelőtt egy erőteljes közeledésnek voltunk tanúi, és a kínaiak is ugye kifejtették a véleményüket a különböző területekkel kapcsolatosan. Láttuk azt, hogy volt a provokációk eszkalálódtak, az Európai Unió hogyan is válaszolt mindezekre, Keti Ashton hogyan lépett fel. Látjuk azt, hogy a ezen nagy hatalmak között elég erőteljes a feszültség általánosságban globálisan. Én a tájvani baráti csoportnak vagyok tagja, és nagyon is érdekel ez a téma, hogyha megnézzük a történelmi követelményeket, azt látjuk, hogy vannak területi, tengeri területi követelések is. Látjuk, hogy mi volt a helyzet a Fülöp-szigeteken, Vietnámban. Vietnámban a kommunista kormány is fellépett, az ASEAN-ról is beszélt, a, arról, hogy egy magatartás kódexet hoznának létre. A, létezik a tájvani béke terv, nem tudom, hogy erre mennyit költöttek mind idáig, aztán egy belső kérdésekkel kapcsolatosan az Egyesült Királysággal kapcsolatos problémák vízum szintjén, tehát a Schengeni országok vonatkoztatva mit lehet tenni, két oldalúan mit tehet az Egyesült Királyság a követségek mit tehetnek a helyszínen a kínai turizmus elősegítésére. Azt hiszem, hogy ezzel is foglalkozni kell, mert az Egyesült Királyságnak más a rendszere, tehát egy külön rendszere van, nem a Schengeni rendszerhez tartozik, tehát könnyen meg lehet-e majd látogatni az Egyesült Királyságot a jövőben. Az elnök egy szót sem szól. Sullivan úrnak köszönöm, hogy eljött, és néhány fontos dologra rámutatott. Folytatva mindazt, amit Charles elmondott, van ugye az információk a japán és a kínai kapcsolatokkal kapcsolatosan nagyon érdekesek. Először is a Korával kapcsolatos, és elsősorban Észak-Korea és Japán közötti kapcsolatról tud -e beszélni, és az atom eh, eh, témát, nukleáris témát illetően is vannak előrehaladások. Aztán két témáról szeretnék beszélni. Kína hátrányos helyzetben van a ENSZ biztonsági tanácsán belül Szíriával kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy ennek az az oka, hogy Oroszország és Kína nem igazán megfelelő módon jártak el. A második kérdésem, ugye ki, Kína ki kereskedelmi szempontból jelentős szerepet vállal Afrikában és sok esetben a legrosszabb afrikai diktatúrákkal van kapcsolatban, kereskedelmi kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt rendszeresen fel kell vetni minden alkalommal, amikor találkozunk a kínaiakkal. Mindennek van természetesen implikációja is a kormányokra, a kormányok magatartására, és itt is fel kell lépni mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most megadom a szót a Mon úrnak. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a beszámolót, és nagyon érdekes volt ez. Az egyik kérdés, amit fel szerettem volna tenni, az tulajdonképpen már elhangzott kollégáim részéről is, hogy konkrétan, hogy hogy. Tehát figyelembe véve a dátumok egybeesését, ugye Japánnal és Kínával, milyen a légkere a kínai-japán kapcsolatoknak, hiszen úgy tűnik, hogy a kínai eh, kommunikációval, közlemények kapcsolatban a feszültség azért érezhetően megnövekedett. Érdekelne, hogy a kínai eh, japán eh, tárgyaló partnerei kifejezték-e azt, hogy az amerikai TTIP megállapodás érdekes számukra. A kínaiak és a japánok hogyan értékelik azokat a reformokat, amelyek az Európai Unióban eh, folynak, hiszen gyakorlatilag az Európai Unió gazdasági struktúráját próbáljuk megváltoztatni. Eh, hogy látják az európai változások folyamát? Eh, a kínai és a Japán partnerei szerint lehetőségeket jelent ez számukra? Ennyit szerettem volna kérdezni. Thank you, Vila. Köszönöm szépen, és a listámon Scholz úr az utolsó felszólaló. Köszönöm, elnök úr köszönetet mondok Sullivan úrnak a nagyon részletes beszámolóért. Beszélt az Energia Cluster együttműködésről. Ez egy bizonyos szerepet játszhat, esetleg informálna bennünket az együttműködésről, a környezetvédelmi területen Kínával. Ugye nagyon nagyok a kívások a, az energia területén, tehát mit várnak az energiaklaszter együttműködéstől, aztán a gazdasági szereplőkről. Második kérdés tehát az együttműködés a kilencedik csúcsalálkozó előtt a többoldalú kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatosan. Vannak már részletesebb együttműködési formák. Miről szólt ez a csúcs találkozó? Aztán ott van az, az NSA, az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség kérdése a csúcs találkozón. Erről is volt ez szó nevezetesen a titkos szolgálatok működésével kapcsolatosan világszinten. Ugye németek felvetették azt, hogy az ENSZ-nek egy állásfoglalást kellene hoznia ezzel kapcsolatosan, és ezt a megközelítést támogatni. Köszönöm. Szeverin úr is szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy előre léptették önt. Köszönöm szépen Sullivan úrnak a nagyon részletes beszámolót. Egy rövid kis kérdésem lenne a kínaiakat aggasztja az, hogy mi, mi lesz a következménye a TTIP erőfeszítéseknek. Ezt a témát felvetett értéke a csúcs és hogyha igen, akkor hogyan értékeli a kínai fél aggodalmait, és egyáltalán hogyan lehet erre válaszolni. Köszönöm, köszönöm szépen. Ennyi volt. Nem tudom, hogy ha nem akarnak, nem akar más felszólalni, akkor visszaadom a szót Szálivan úrnak. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a kérdéseket is. Mindent megteszek, hogy mindenkinek válaszoljak. Milán Monur, az európai gazdaságról, hogy kezdjem ezzel? Nyilvánvaló, hogy van Rompuy és Barozó elnökök is a két csúcson, nagyon sokat beszéltek arról, hogy hogy látják a gazdasági helyzetet Európában. Szerintem kiegyensúlyozott volt az üzenet, hogy kicsit javult a gazdasági helyzet, stabilizálódott kicsit, de még növekednünk kell. Nem próbáltuk túlságosan rózsaszín színben feltüntetni, hogy mi történik Európában. Mind a ketten hangsúlyozták számunkra, és én is ezt láttam a csúcsokon, hogy érdekes, hogy már nincs ez a hatalmas nagy aggódás az európai gazdasági helyzetet, illetően amit egy évvel ezelőtt, vagy akár fél évvel mhm. ezelőtt is megfigyelhettük. Tehát a nemzetközi közösség elfogadta, hogy Európa mindent megtett annak érdekében, hogy a válságot kezelje, és jó irányba haladunk. Tehát nem szabad, hogy ebbe beletörődjünk, még nagyon sok a kihívás, de továbbra is nem próbáltak már garanciákat kapni tőlünk, vagy biztató jeleket, hanem elfogadták azt, hogy Európa az elmúlt években megtette a házi feladatát, és a válságból most kilábalunk, és jobb úton haladunk. Szalafranka úr. A reformokról. Igazából még tanulmányozzuk ezt a kérdést. Nem szabad elsietnie a választ, csak amiatt, mert egy dokumentumot ismerünk. Ezekben az országokban semmi sem az, mint aminek tűnik első látása. De úgy tűnik ebben az esetben, hogy Kína felé az az üzenet most, hogy van egy új reform, amely az emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, az egykekértéssel, az átnevelő táborokkal, arról, hogy mennyire lehet Kínán belül szabadon mozogni. Az elnök, a kínai elnök is hangot adott annak, hogy vidékről egyre több ember áramlik a városokba, és Kína azt szeretné, hogy ez a ez úgy történjen, hogy ne jöjjenek létre nyomor negyedek, mint ahogy az USA-ban ez megtörtént a városokban. Tehát igazából úgy tűnik, hogy Kína új álláspontot képvisel ebben a kérdésben, ami a gazdaságot illeti. Az állami kézben levő vállalkozásoknak a kérdése nagyon érdekes, hiszen ez a kínai gazdaságnak a gerince, próbáljuk most feldolgozni ezeket az információkat, és megvizsgálni, hogy a valóságban mi történik. De azt az üzenetet kaptuk a kínaiaktól, hogy néhány kihívással még meg kell birkozniuk a, a vidéki urbánus mozgalommal, a kelet-nyugat dihotómiával, mert mert a nyugati rész az alulfejlett, miközben a keleti rész nagyon fejlett Kínában. Tehát igazából egy dologban azért egyet érthetünk, nincs arra bizonyíték, hogy nagy politikai reformok vagy drámai változások következtek volna be a politikai rendszerben, úgyhogy meg kell várnunk, hogy mi történik. Feltették a kérdést az alapvető cikkekről az egyezményekben. Egyszerű választ nem tudok adni. Ismerik a helyzetet, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a politikai záradékok, politikai cikkelyek benne maradjanak az egyezményekbe, és ahhoz is ragaszkodunk, hogy bármely kereskedelmi vagy szektorális egyezmény egy politikai egyezményhez kötődjön, pontosan azért, mert azt az üzenetet akarjuk küldeni, hogy bármely iparra kapcsolatos szerződés egy politikai alaphelyzethez kell, hogy kötődjön, eh, ahhoz, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat, és így tovább. Ha nem, akkor felfüggesztjük a kereskedelmi egyezményt. Tehát, legyünk őszinték, néhány partnerünk akitől azt kérjük, hogy fogadják el ezt az összefüggést, nagyon megsértődtek, igazából ők ragaszkodtak ahhoz, hogy jó, akkor ez legyen kölcsönös, e, mi is tartsuk ezt be. Hát akkor ez nem megy. Nekünk az a kihívás, hogyha kivételeket engedünk meg, akkor nagyon nehéz, hogy a jövőben hol húzzuk meg a határt. Tehát vannak akkor országok, akikkel egyértelmű, hogy párbeszédet folytatunk, és vannak olyanok, amikkel leállítjuk a párbeszédet, de igazából még nem találtunk arra megoldást, hogy a partnereinket meggyőzzük arról, hogy valóban jó ötlete a politikai és a kereskedelmi szerződések összekötése, kicsit próbáljuk a megszövekezést fellazítani. Például Kanadával folyik ez most, mert először valósult az meg, hogy van egy kereskedelmi egyezményünk, és van egy politikai egyezményünk, de az, hogy a kettőt összekössük, az még nem valósult meg. Nyilvánvalóan a tanács, amely viszont ragaszkodik ehhez az összefüggéshez, még nem válaszol, de nem adtuk fel. Még várjuk, hogy a hasonlóan gondolkodókkal azért sikerült, ki sikerül kiegyeznünk, de még erre vissza kell azért érnünk. Aztán milyen kérdések merültek még fel? Kereskedelem. Japán és Kína esetében is a TTIP-et nem említették meg, legalábbis nem ragaszkodtak hozzá, igazából ez ilyen mellékes kérdésként merült fel. Azért hangsúlyozták azt, hogy a csendes óceánon átnyúló partnerséghez való ragaszkodás a Japánnak, az nem hat majd ki, legalább kisebbítő értelemben az EU-s kapcsolatokra. Tanok úr Legyünk realisták. Solc úr is ezt kérdezte a VTO-ról. Úgy tűnik, hogy a Bali konferenciát sikeresen zárjuk le, és a DOA forduló nem valósul meg szerintem mindenki egyetért abban, hogy a két oldalú szerződéseknél sokkal jobbak lennének a több oldalúak. Csak hogy még mindig nem adtuk fel, hogy a WTO egy globális szerződést köthet meg. Jelenleg nincs más megoldás, mint a kétoldalú egyezmények. De Tenok úr igaza van, hogyha a az ázsiai országok egy TPP-t aláírnak, nekünk pedig van Mexikóval, az USA-val, és így tovább, akkor a puzzle a darabkái lassan összeállnak, és minnyáján visszamegyünk majd Genfbe, és megnézzük, hogy ezt hogy lehetne összefogni. Itt tartunk. A régiót illetően szerintem nagyon nehéz a helyzet, több probléma is van, több ö, teritoriális vita is, itt ugye történelmi sérelmek nehezítik a helyzetet, de elmondhatjuk azt, hogy gazdaságilag nagyon erősek, haladnak előre, egymás piacaira behatolnak, függnek egymástól, de politikai értelemben nagyon törékeny a helyzet. Én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy reméljük a legjobbakat, de azért ez egy olyan helyzet, ahol, hogyha a feszültségeket nem kezeljük megfelelően, az fegyveres konfliktushoz is vezetett. Mi tudjuk, hogy Európában is van erre példa, hogy hogyan eszkalálódhat a helyzet. Tehát mi mit teszünk? Próbálunk egy új ázsiai biztonságpolitikát kialakítani, ahol próbáljuk arra rávenni a feleket, hogy diplomáciai oldo- módon oldják meg a problémáikat, nem pedig kétoldalú összeütközésekkel. De hát ott van ugye Korea, Kína, hát nem különösebben jók a kapcsolatok. Aztán Kína, Japán, nagyon feszült a helyzet, és Kína és dél-kelet-ázsiai országok. Az ASEAN természetesen nagyon fontos összefogó pillér, és hát nagyon reméljük, hogy Kína és az ASEAN egyfajta etikai kódexben ki tudnak egyezni. Tanok úr a kérdést említette. Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy gyakorlatban ez hogy működik majd, de egyet értek önnel. És ha megengedik, ez egy személyes vélemény, a legegyszerűbb az lenne, hogyha az Egyesült Királyság és Írország belépne a Schengen övezetbe, akkor legalább nem kéne állandóan a zsebembe hordani az útlevelemet, és nyilván sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mind a 28 tagállamunk egységes vízát, vízumot kaphatna. De a nemzeti vízumoknak a külön kérelmezése nagyon megnehezíti a helyzetet. Sir Robert, azt hiszem, hogy Japánt és Koreát illetően már szóltam, a nukleáris balesete, balesetet illetően. Nyilvánvaló, hogy Japánnak nagy kihívásokkal kell szembenézni az energia piacán. A középtávú ö, ö, széndiokszid kibocsátási plafonukat csökkenteniük kellett, mert meg nem tudták, hogy a nukleáris erőmű kiesést mivel helyettesíthetnék. Mi azt mondtuk nekik, hogy értjük a helyzetüket, de számítunk rájuk a tárgyalásokon globális szinten, és nem szabad, hogy a japán helyzet ahhoz vezessen, hogy nemzetközi szinten engednek Szíriát illetően. Én mindig is úgy gondoltam, hogy amikor Kínával beszélünk Szíriáról, akkor mindenben egyetértünk. Egész addig, amíg nem jön az utolsó mondat, mi szerint, és akkor mit tegyünk? És akkor mindig azt kapjuk, hogy nem, nem szabad a szíriai helyzetbe beavatkozni kívülről, és ez egy nagyon sajnálatos helyzet. Másrésztről viszont Kína nagyon konstruktívan áll hozzá az Iránról szóló megbeszélésekhez. Én azt hiszem, hogy Café Ashton ennek hangot is adott, hogy Kína nagyon konstruktív szerepet játszik ezeken a tárgyalásokon. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy általában véve nem értenénk egyet Kínával, de Szíria esetében nem, különösen a humanitárius következményeket illetően ezek teljesen tragikusak és nagyon akasztóak. Afrika. Egyet értetünk abban, hogy a fejlesztéseket kell szem előtt tartani. Igaza van, néha eltér a módszerünk, mi értékalapú, emberi jogi alapú megközelítést akarunk, és néhány afrikai ország azért most már kezdi megérteni, hogy a kínaiak se jó szamaritánus módra nyújtanak segítséget, lesz ennek ára, de nyilvánvaló, hogy Kína nagyon fontos szereplő lesz a fejlődő országokban, főleg Afrikában. Ami az energiát illeti, Tudom, hogy már nagyon régóta beszélek, és nem akarok sokkal tovább beszélni, de alapvetően a, 20, a 2020-as csomagban, amiben kiegyeztünk Kínával, ahol a globális energiabiztonságról esik szó, megemlítettük az ezzel kapcsolatos jogalkotást is, a normák lefektetését, az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiáknak a prioritását, az EU Kína tiszta energia központ létrehozatalát, a széndiokszid kibocsátás csökkentését általában véve, és az atomenergia biztonságos felhasználását egy Euratom szerű szerződéssel. És az energia jogszabályzás és a legjobb gyakorlatok cseréje. Ezekről esett szó. Amit mi szerettünk volna a csúcson, de a kínaiak nem akarták, az a zöld növekedés mi úgy érezzük, hogy ezen a területen nagyon sok közös vonásunk van. A bárki, aki járt Kínában, azt tudja, például Pekingben, hogy milyen komoly kihívásai vannak a környezetvédelemmel kapcsolatban. Szerintem a kínaiak helyben is látják ezt, és el is várják a kormánytól, hogy reagáljanak. De ez része a jövőbeni csúcsnak nem a magánéletvédelem és adatvédelem, erről nem esett szó. Remélem mindenre válaszoltam. Ha valamit kihagytam, vagy valamit még szeretnének megtudni, két oldalon szívesen válaszol. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Change of views about the EES. A következő napi rendi pont. Hát térünk rá, de úgy tűnik, hogy ez elmarad. Úgy tűnik valami sürgősebb feladat merült föl. Lehet, hogy ez szerencsénk is egyben, hiszen David O'Sullivan veszi át a következő vendégünk helyét. úgyhogy üdvözöljük eh, Raimond. Üdvözöljük Raimond az Karoblis nagykövetet. Hogy a parlamentben eldöntött tekkel összhangban, hogyan terjesztenek be egy jelentést arról, amit a fő megbízott és az osztálya tesz. Nagyon aggódunk amiatt, amit a jelentés tartalmaz. Igazából nem látjuk azt, hogy a valóságban is elkötelezték volna magukat, és ne csak papíron maradnának a szavak. Hogyha arra várunk, hogy az új bizottság, az új parlament és az új külügyminiszter, ha úgy tetszik, hivatalba lépjen, akkor két évet megint elvesztegetünk, pedig már megvan a tudásunk ahhoz, hogy a gyakorlatban is lépjünk. Tudjuk, hogy három és fél év alatt igen sokat értek el, tehát félig tele van a pohár, de ugyanakkor még nagyon sok a tennivaló és igazából szerintem, ha most nem lépünk, és a gyakorlatban való megvalósításhoz nem ragaszkodunk, akkor vissza lépünk. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha kicsit nagyobb lendületet és kitartást látnánk. A bizottság és az EKS, a külügyi szolgálat közötti kapcsolat nem megfelelő. Kathy Ashtonnek kicsit olyan szerepében is többet kellene tennie, mint a bizottság alelnöke. Ez nem egy verseny, hanem egy együttműködés. És az egyetlen megoldás az, hogy az alelnök asszony jobban erősítje cseh a kapcsolatot a két funkció között. És így gondoskodjon arról, hogy a megfelelő szinergia megvalósuljon. Aztán voltak még más kérdések is. Az EU Emergency Response Center, hogy mi történik itt a szerződés szerint, hogy akkor ki lehetne a helyettese például, hogy aztán mi lesz a jövőben. És hogy az új választások után mi történik. hogy hogy lesz decemberben az EU védelmi csúcsnak az előkészítése, vagy lesznek-e strukturális változások az lks e ben Ezek csak példák olyan kérdésekre, amikre választ várunk. Aztán a személyzet kérdése. Egyre inkább az a benyomásunk ugyanis, hogy az alkalmazottak, akiket oda felvesznek, azok igazából az EU-s értekeket képviselik, és igazából a tagállamok értekeit nem képvisel senki, mert a tagállamok azt várják, hogy legalább 30%-ban a saját embereik üljenek ott. És most igazából az a helyzet alakult ki, hogy a szolgálatnál levő alkalmazottak most nagyon frusztráltak, mert nem látják az előrelépési lehetőségeket, hogy hova mehetnének tovább, és igazából egy ilyen e, rókafogta csuka helyzet alakult ki, senki nem tud előrelépni, úgyhogy még valamit szeretnék hozzátenni. A költségvetés igazából nem, nem egészen értem, hogy mindig a tanácsban látom. Van néha azért az EKS-nél is a főképviselő. Mindig azt mondjuk, hogy szomszédsági politika, muszáj, hogy ott maradjon a tanácsban a fő megbízott. Én nem egészen értem, hogy miért, hogyha bizonyos területeken azt mondjuk, hogy a hogy ott kell, hogy legyen a külön megbízott. De még ott vannak a nagykövetek is, hát ez egy teljesen skizofrén dolog. Most akkor ugyanaz a személy mindenért egyszerre felelős mindenhol. És akkor arról már nem is beszélnék, hogy ez milyen költségekkel jár. Tehát én azt gondolom, hogy azért van itt néhány olyan kérdés, és csak keveset említettem amire mindenki választ kell kapnunk. Én megígérhetem, és az új parlament is ehhez fog ragaszkodni. Ha a struktúrában semmi nem változik, akkor számíthatnak rá, hogy tovább folyik ez a vita. Mert egyszerűen szerződésellenes és intézményközi megalapodás ellenes. Vannak önöket kötő célok, elkötelezettségek, mi pedig akkor bele fogunk gondolni, hogy milyen politikai eszközökkel vághatunk vissza, ha önök megsértik ezeket a jogszabályokat. Ezen kívül vannak még fontos kérdések számunkra, hogyan lehet az lehetséges, hogy a lehetséges az egy nemzeti alkalmazott számára, hogy véglegesen ott maradjon az lks nem? Ez úgy történik, hogy jelenleg csak az adott tagállam engedélyével uh, lehetséges ez, de amikor engedélyt kérnek, akkor mindig az avádolják őket, hogy nem lojálisak a tagállamukhoz. Tehát a lojalitás az egy szubjektív emberi dolog, és az alkalmazottak és emberek. Úgyhogy az Európai Unió részéről a döntés, amit meg kell hoznunk, akkor igazából arról beszélünk, hogy ha van egy nemzeti alkalmazott, most azt mondja, hogy igen, én az EU-nak akarok dolgozni, én egy fiatal vagyok, és aztán hazahívnak mégiscsak, akkor rákényszerítenek, hogy hazatérjek a hazámba. Szerintem ez igenis megtörténik a gyakorlatban, és pontosan ezért lenne szükség, hogy valamit tegyünk, és hogy az EKS vezetősége megfelelően működjön, ösztönözze az alkalmazottakat, úgyhogy nem egészen értjük jelenleg, hogy azt mondják önök, hogy itt a jelentés, aztán hagyjatok békén minket, és hogy ennyi volt. Én azt mondom, és ezt tegnap is elmondtuk, hogy az alkalmazottaik kitűnő munkát végeznek, például Iránnal kapcsolatban is, tehát hogy ne értsenek félre, kitűnő munkát végeznek, és Kathy Ashton és az alkalmazottja is ebben az esetben Schmidt úr és David te is nagyon jó munkát végeztetek, de valahogy nem vagytok elég nagyra törőek. David? Well, with your permission, Chair, perhaps I, I'll... Nos, ennek úr, ha megengedi néhány szót szólnék természetesen nagykövet úr is szeretném még beszélni. Először is köszönöm ezt a lehetőséget, köszönöm azt a munkát, amelyet a parlament eh, folyamatosan elvégzett az elmúlt néhány év során e dosszié tekintetében. Nagyra becsüljük ezt, és őszintén mondom ezt, fontos volt ez a támogatás számunkra a parlament részéről szolgálatunk folyamán, ami egyetlen nem volt könnyű feladat. Kéti Estanak nagyon kemény, gyár, kemény tárgyalásokon kellett éle kellett tárgyalni a szolgálattal a jogi alapot. Majd ezt követően az volt a feladata, hogy a struktúrát magát felállítsa, végül ugye, ahogy is szoktam mondani, repülőgépet kell irányítani, amiközben szerelte a motort és kereste a szárnyakat hogy lehetne azokat is felszerelni. Nem egyszerű feladat volt. Irán természetesen a legjobb példája, a legfrissebb példája annak, hogy mennyire komplex ez az így. Katie, ahogy azt kérték, nyár előtt benyújtotta maga e, anyagait. Elnök úr többször említette mindennek, ennek a jelentésnek az időzítését. Mondhatnák, hogy e, egy kicsit túl korán jött ki, hiszen nyilván akkor kerül az emberek asztalára, amikor a következő évi intézményes változásokra készülnek, európai parlamenti választások lesznek, új bizottság lesz. Tehát eléggé problémás pillanat ez. A jelentés elkészítésének egy volt az egyik jellegzetessége, jogi változásokat szeretnénk látni, az rendben van, de vajon az intézményi változtatások előtt, vagy azokat követően? Úgy gondolom, hogy a kialakuló konszenzus az az, hogy egy pillanatban nagyon nehéz lenne egy jogi változtatásra vonatkozó folyamatot beindítani. Ezért kétségtelenül ott tartunk, hogy a különböző javaslatokat ennek fényében vizsgáljuk meg, és gondolkozunk arra, hogy hogy lehetne ezt előrevinni, majd előre mozdítani. A litván elnökség herkulesi erőfeszítéseket tehát annak érdekében, hogy ez a dosszi előre mozduljon. A nagykövet három ö, ö, körben tárgyalt a kureperrel. A tanácsi következtetések elfogadására december 17-én az általános ügyek tanácsán kerül sor, remélhetőleg A kérdés sok elemből áll. A szervezet struktúraváltása, vagy termelékenységének módosítása, javítása. Ugyanakkor vannak köz, középtávú problémák, vagy középtávú feladatok is. De egyúttal a pénzügyi rendelet módosítása vagy akár a személyzet vonatkozó szabályok változtatása is mindegyen tudjuk, hogy milyen ironikusan mondom, öröm mindenki számára. Tehát vannak itt így rövid és vannak középtávú ajánlások. Az ajánlások egy része arra vonatkozik, hogy a delegációnk hogy legyen hatékonyabb, hogyan tudnánk az adminisztratív költségvetést egyszerűsíteni, hogy lehetne a külügyi szolgálattal a egyeztetést zöggenőmentesebbé tenni, hogy lehetne megerősíteni az helyi együttműködést az EU delegációk és a tagállami nagykövetségek között. Úgy gondolom mellesleg, hogy ez az egyik legfontosabb terület, ahol a jövőben dolgoznunk kell, ugye különösen a a delegációk és a nagykövetek azonos ingatlanban való elhelyezések tekintetében. Mindesetre ez egy közép, és, közép vagy hosszú távú kérbe, és ezt nem lehet egyik hétre a másikra megoldani. Ennek úr a külön képviselők kapcsán említett néhány vonatkozást, ehhez külön egyeztetéssel lesz szükség különösen a tagállamokkal. Ideértve például a munkacsoportok elnöki posztjának betöltésére vonatkozó kérdéseket is A második kör, ugye a középtávú természettel bír. Itt a portfóliók kiosztásáról is szó van a bizottság belső szervezetének kialakításáról, és szükség lehet a vonatkozó jog, jogi rendelkezések megváltoztatására is. Kétségtelen hogy meg kell küzdenünk azokkal a fizikai korlátozásokkal, amelyek a, a vezető több különböző pozíciójának összegyeztetésével függenek össze. Ugye általános állandó helyettesek kinevezése lett az egyik megoldás. Ezeket a megoldási lehetőségeket át kell gondolni. Ami a külső intézkedések és szolgálat felső vezetésének átalakítását illeti, ez két kinevezés esetén ugye részben az ő feladata lesz. Pierre és jó magam ugyancsak két kalapot viseltünk az elmúlt három évben sok esetben. Úgy gondoltuk mind a ketten, hogy ez az induláskor talán jogos út, jogos vagy indokolt, hiszen nagyon nehéz lett volna egyetlen főtitkár számára mindezt vinni. Másrészt egyetértettünk mindketten abban, hogy, és ezt javaslatok is Ketinek, hogy ezt, ezt a következő fázisban nem feltétlenül kellene ugyanígy folytatni, a két szerepet eh, szét lehetne választani. Nem ez az egyetlen form, reform, amit végrehajtunk. Persze, elnök úr, természetesen elfelejtettem ezt mondani, Pia szeretett volna itt lenni, nem a Vénőszi csúcs miatt nincs itt, hanem közel-keleti problémák miatt nem tud itt lenni, egy videokonferenciát kell kell, videokonferencián kell részt vennie, de ön is tudja, hogy közel áll a parlamenthez, és rendszeresen itt van, ha csak tud. A válságkezelési struktúrák kérdése, ugye a jelenlegi struktúra elég sok kérdést vett föl. Itt azonban a tanácsi rendelet módosítására lenne szükség a lényeges változásokhoz, ettől függetlenül időközben is tudunk egyfajta áramvonalasítást végrehajtani, de ezzel is meg kell várnunk a decemberi Európa tanácsi, Európai Tanácsi ö, ö, vita eredményét. Jelen pillanatban itt tartunk, elnök úr. Ön említette, hogy ambiciósabbnak kell lennünk. Én nem hiszem, hogy ambíció problémákról van szó meg tudjuk határozni azokat a problémákat, amelyeket kezelnünk kell, azonban valódi dilemma előtt állunk. Elindítjuk-e most ezt a folyamatot, tudván, hogy a nagyon korlátozott időben ennek a megvalósítása meglehetősen nagy kihívás, és sok problémával jár a dolog lehet. Másrészt pedig felismerjük azt, hogy őszintén szóljak, ezen ügyek egy részéhez szükség van a bizottság következő elnökének, a következő főképviselő, lelnök közreműködésére. Ugyanígy, tehát belevágjunk ki valamibe, amit nem tudunk végigvinni esetleg. Lehet, hogy a valóságot nagyjából föl tudjuk mérni, de ezek, a, ezek az intézkedések, ezek valószínűleg a választások és a bizottság átalakulása után hozhat majd gyümölcsöt. A tagállamok álláspontja e pillanatban az, hogy nem szeretnének jogalkotó jellegű módosításokkal foglalkozni egyelőre, ezekkel inkább megvárnák az európai parlamenti választások eredményét és az új bizottság felállását. Ezt szerettem volna mondani, csak e tekintetben, de nyilvánvalóan majd látjuk, hogy hogy alakulnak az ügyek, és majd megadnám a szót a nagykövet úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen ezt a bevezetést. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, alapvető dolgokról beszéltünk. Meg kell nézni a folyamatokat. Azt hiszem, hogy a tanács nagyon jelentős feladatot lát el, prioritást élvez az EKS, most ami az EKS 2013 évi felülvizsgálatát illeti, Ugye itt figyelembe kell majd venni az új bizottságot, a főképviselőt, az új európai parlamentet a választások után, David elmondta, hogy mi a jelenlegi helyzet. Hogyha lehet, akkor mindenképpen el kell fogadni azt, amit a tanács fejtett ki a megközelítés szempontjából. Komoly változásokra lesz szükség, komoly felülvizsgálatra lesz szükség a jogi aktusok, jogalkotási aktusok megváltoztatására. Mindezt figyelembe kell venni, de azt is szeretném elmondani, hogy, hogy a mi munkánk előkészítése során, az elnökség munkája előkészítése során, ugye ezt már két éve elkezdtük, és akkor már feltették azt a kérdést, hogy mi lesz az EKS felülvizsgálatával. De először eleve fel kellett építeni az EKS-t, és azután lehet csak a felülvizsgálatot lebonyolítani. A jogszabályok megváltoztatása lehetővé tesz majd több változtatást, hatékonyabb munkát, együttműködést, például a különböző intézmények és a delegációk között, például a nagykövetek között egy közös jelentés alapján, ami az folyamatokat illeti a korefer eh, széleskörű tárgyalásokat folytatott négy eh, fő témában. Az egyik az EKS funkciója, és eh, az általános funkcióról van, van itt szó, nevezetesen, hogy mi történik Brüsszelben, aztán a delegációk és a képviseletek témája, hogyan lehet ezt a munkát javítani. David már í, utalt a, az együttműködésre a nagykövetekkel is. Aztán hogyan lehet javítani, egyszerűsíteni az administratív folyamatokat, a jelenlegi pénzügyi rendeletre is utalt az EKS és a bizottság meg kell, hogy találjanak módozatát, hogy a delegációk terheit csökkentsék, aztán a tagállamok intézményeivel való kapcsolat, egy másik téma, szintén nagyon fontos terület. Erről is volt szó, kifejtettük általánosságban azt, hogy ugye semmi sem tökéletes, és senki sem tökéletes, azt tudjuk, de az intézmények megfelelő módon működnek, és körülbelül egyharmada a személyzetnek a nemzeti intézményekből érkezik, a tagállamokból. Persze itt is nagy kihívások vannak, de kifejtettük azt, hogy fenn kell tartani ezt a rendszert, ezt a megközelítést. Persze hatékonyabb módozatokra van szükség, és ez egy előfeltétele annak, hogy az európai diplomáciai hálózat jól működjön. Ami az utolsó vagy negyedik téma, ez a pénzügyi és személyzeti téma. Itt is meg kell találni a különböző lehetőségeket. Tegnap volt szó a hosszú távú kormányzásról, hosszú távú ajánlásokra van szükség, elsősorban teoretikai szempontokra összpontosítottunk, és szó volt olyan témákról, hogy hogyan lehet esetleg a fő képviselő feladatait másnak is átadni, másnak átvenni. A Koreper is foglalkozik a jelenlegi mechanizmussal, a biztosok, a miniszterek kérdéseivel. Biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben visszatérünk majd ezekre a kérdésekre. A többi témát illetően azt látjuk, hogy javulás következett be az EKS hatáskörét, illetően a konzuli szolgálatok terén nagyon sok tagállam megpróbálja a ezeket a tevékenységeket a konzuli szolgálatokra hárítani, elő kell készíteni az úgynevezett kontingens terveket, például az új tagállamok számára, és ez egy feladat, meg kell nézni, hogy hogyan lehet eljárni, ez politikai kérdés is, más intézkedésekre is szükség lesz. Már elkezdtünk foglalkozni a tanács végkövetkeztetéseivel. Decemberben a tanács el fogja fogadni a konklúziókat december 17-én a tanács ülésen. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi módszerrel megvan a lehetőség arra, hogy magas szinten tartsuk az ambíciókat, és úgy gondoljuk, hogy a, az európai parlamenti választások után az új bizottság folytatni fogja ezt a munkát, és valószínűleg az új főképviselő szerepe is nagyon fontos lesz, vagy pedig, hogyha arra szükség lesz, akkor meg kell változtatni az adott rendeleteket. Ugye beszéltünk a pénzügyi rendeletről, más rendeletekről természetesen formális javaslatokra van szükség az EKS-re vonatkoztatva, munkacsoportok mm, dolgoznak a különböző témákon vitára is szükség van, több időre van szükség, és a formális javaslatok beterjesztésére annak érdekében, hogy mire van szükség, milyen változásokra van szükség a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és ahhoz viszonyítva az elnökség, a bizottság, az EKS rövidtávú perspektívákat dolgoz ki, és folytatni fogják valószínűleg ezt a gyakorlatot, és ez a testület hatékonyan fog működni. A következő lépéseket is meg fogja tenni, és mondjuk 2015-ben is vissza fogunk térni erre a témára, a tagállamok miniszterei december 17-én fognak nagyon sok mindenről dönteni. Köszönöm szépen. Roberto Gualtieri következik. Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni hogy egy kicsit később érkeztem a terembe, de fel kellett szólalnom, mint előadó az AFKO bizottságban. Elmar Brock a bevezetésében üdvözölte már azt a tényt, hogy a felülvizsgálat, amelyet júliusban adtak ki, tükrözi a legtöbb témával kapcsolatos javaslatot rámutat a főbb témákra, amelyekről az Európai Parlament is javaslatokat tett. Úgy gondolom, hogy az én hozzájárulásom két témával kapcsolatban lehet fontos. Az egyik egy fontos téma, amelyet, amelyet már O'Sullivan úr is felvetett Először is hogyan lehet összekapcsolni a rövid távú feladatokat, amelyeket már most végle, végre lehet hajtatni, a hosszabb távú feladatokkal. Ugye néhány hónap múlva új parlament lesz, új főképviselő lesz. Én teljes mértékben értem azt a tényt, hogy politikai szempontból végtelenül nehéz elképzelni a a tanács döntésének felülvizsgálatát most, de ezzel egy időben felteszem azt a kérdést, hogy nem lehetne esetleg egy másik, a következő főképviselőre hárítani ezt a munkát. Tehát, hogy az új kép, főképviselő legyen az, aki ezt a felülvizsgálatot, ezt a munkát elvégzi. Hmm mert ugye jogi szempontból ezt meg lehetne tenni, a következő parlament elvégezhetné ezt a munkát. Azt javaslom, tehát, hogy próbáljunk meg, próbáljuk meg előkészíteni ezt a munkát. A következő felülvizsgálatra készítsük elő a munkát, és akkor a következő ö, személyek tudnak majd foglalkozni ezzel. Természetesen fontos az, hogy egy öt éves tapasztalat után a jelenlegi vezetők megpróbálják azt, hogy sokkal ambiciózusabb legyen a munka, és a döntéshozatali fázisban ugye hát meg kell nézni, hogy, hogy lesznek-e változtatások. Mindenképpen bátorítom önöket arra, hogy a folyamaton belül, a felülvizsgálati folyamaton belül a folytonosságot próbálják meg biztosítani. Azt reméljük, hogy a következő parlament is hozzájárul ehhez a munkához. Fontos az, hogy az, aki jó munkát végzett ezekben az években, próbálja meg, próbáljon meg hatással lenni a következő évek munkájára is. Vannak kritikus pontok, amelyekre rá kell mutatni, ahogy már elhangzott, de általánosságban elégedettségemről teszek bizonyságot, ha megengedik, azonban néhány kritikus pontra szeretnék utalni most. Elégedettek vagyunk azzal, hogy mindenképpen meg kell erősíteni a fő képviselő, lelnök szerepét, de ezzel egy időben a felülvizsgálat nem mindig konszisztens, nem mindig felel meg ennek a követelménynek. Sokszor hiányzik a kompetencia a közösségi politika külső akciói terén. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy bevonjunk nemzeti szakértőket is a munkába a szintézmény szolgálatai is esetleg bevonhatók bizonyos politikákba, feladatokba. Ott van a az, hogy a különböző adat, adatokkal kapcsolatos problémák arra mutatnak, hogy sokkal erőteljesebb tevékenységre van szükség, az EU diplomáciai testülete terén. Ugye új testület fog érkezni majd, új diplomaták lesznek. Azt hiszem, hogy e témát illetően sokkal többet lehetne és kell is tenni. Aztán van egy másik téma, amely fontos számunkra, ez pedig amely témával nem vagyunk elégedettek, és fel is vetettük számos esetben, nevezetesen a költségvetés transferét illetően a, az USR transfert illetően, a költségvetést illetően, úgy gondolom, hogy ezen a területen előrehaladást kellene elérnünk a mi véleményünk szerint, és mindent figyelembe is kell venni. Végül pedig, ami a demokratikus beszámolás kérdését illeti a demokratikus beszámolás, beszámoltatás kérdése. Hát jó, hogy ezt figyelembe veszik, de talán sokkal többet lehetne és kellene tenni, hogy foglalkozunk ezzel a problémával, és a demokratikus beszámoltatás szintjét is meg kell emelni. Az Európai Parlament szerepe megnövekedett az új szerződés értelmében. Hát a, itt a mandátumokkal kapcsolatosan, a missziókkal kapcsolatosan azonnal el kellene kezdeni a munkát. Itt nincs szükség változtatásra a jogszabályok terén. Ezek voltak a fő pontok, amelyekről akartam szólni, és azzal szeretném zárni, hogy ehhez kapcsolódik az a téma is, hogy büszkék kell, hogy legyünk az EKS-re, mert ha megnézzük az utóbbi fejleményeket, a Szerbia, Koszovó témát, ahogy például mondjuk az újságok tárgyalták ezt a témát, nem igazán volt megfelelő, de az, azért el kell mondani, hogy itt egy alapvető szerepet játszottunk persze a helyzetten javítani lehet, de el kell ismerni, hogy néhány év után az EKS a kezdeményezések központja lett a külpolitikában, és ez fontos Európa számára. Köszönöm szépen. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sullivan, señor embajador. Köszönöm, Sullivan úr. Nagyon őszinte szeretnék lenni ebben a vitában. Emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament a jelentésen keresztül úgy döntött, hogy hogy ugye az Európai Parlament, mint mindannyian tudjuk, támogatást nyújtott az ön szolgálatának, mégpedig egy nagyon lojális és hű álláspont alapján, különösen a e, költségvetési e, összefüggések tekintetében. Támogattunk mindent, ami a kifizetésekkel volt kapcsolatos, e, támogattuk a külön képviselők külön költségvetési során. Probléma volt a jogalapa kapcsolatban, ami nem működött elég jól, de mentesítést biztosítottuk a szervezet számára az első év után figyelembe véve, hogy a számvevőszék támogatta ezt, úgyhogy egyet értenék azzal az általános elemzéssel, amelyet Gatieri, úr elmondott, annak ellenére, hogy vannak pozitívumok mellett negatívumok is, Mindenesetre az első év működése jó volt. Az állás, a foglalást ugye a plenáris fogadta el és számos értelmes intézkedésre született, került sor, például Panamát említeném, ahol azért vannak még problémák, nem tudtuk mindent megoldani, és hát ön is tudja, hogy a pénzügyi eszközöket tárgyaljuk-e pillanatban. A bizottság pedig úgy döntött, hogy ami persze aláássa a minden próbálkozások végső sikerét. Úgy gondoljuk, hogy kicsit komolytalan ez. Azt gondolom, hogy a munka kielégítő, és a bizottságunk nemrégiben tett látogatást New Yorkba és Washingtonba, és ahogy Guatieri úr is elmutatott, vannak olyan delegációk is, amelyek mintha még nem értették volna meg, hogy az összes Európai Uniós intézményt képviselik, és nem régiben eh, látogatott ez a parlamenti eh, eh, delegáció az andesi közösségbe, az andóki közösséget látogattuk meg, és bizony álláspontok nem nagyon feleltek meg az Európai Parlament általános állásfoglalásának, annak ellenére, hogy elfben az intézmények érdekeit képviselik, de nem szállhatnak síkra, síkra egymás érdekeivel szemben. Nyilván ez nem egy általános trend, összességében a helyzet kielégítő, de Nyilván figyelembe kell vennünk a tényleges felelősségeket, és van itt egy másik felelősség is, nevezetesen a szervezet működésének, az EKSZ működésének a megszervezése eh, az általános adminisztratív szerkezeten belül. Itt eh, a sikerről lehet beszámolni tulajdonképpen. Irán esetében különösen sikerül beszámolni, fokozatosan sikerült egyre többet elérni. Brock úr és Gadieri úr közreműködésével többek között nyilván itt nem csak kizárólag a főképviselő döntése számít, hanem az összes tagállam közreműködik. Nyilván még majd meglátjuk, hogy lehet rövid távon dönteni eh, azon kérdésekben, amelyek egyelőre nem kielégítőek, és nyilván ez folytatni kell ezt a munkát, hogy akkor Oszaleven úr, amikor eh, a személyzeti eh, terv végső formáját elfogadjuk, amikor a döntéshozatali mechanizmusokat elfogadjuk, akkor nyilván látnunk kell, hogy hogy is áll össze majd az új bizottság, de vannak olyan rövid távú döntések, amelyek, amelyek javíthatják a szolgálatnak a működését. És vannak olyan ügyek is, amelyeket nem lehet elkerülni, akármilyen kevés időnk is van. Ahogy a bizottságunk elnök említette, nagyon sok tapasztalatot és képességet hoznak a diplomaták az EKS-hez, de fontos lenne, hogy Eh, a szolgálaton belül más szinten ez ne kerüljön sor semmiféle demoralizálása. Eh, lehet, hogy és, és ha végül azzal zárnám a felszólalásomat, elnök úr, hogy eh, úgy érzem, hogy fontos, igen, igen fontos, hogy a szervezetet támogassuk, a felelősségünket komolyan vesszük, a főképviselőt abszolút mértékben támogatjuk, és jó néhány nem hivatalos meghallgatást tartottunk a delegációvezetőkkel, és nem tettünk negatív megjegyzéseket, megfelelően jártunk el, tehát adminisztratív szempontból úgy gondolom, hogy el kell ismerni az erőfeszítéseket is. Oszaleven úr részéről, és nem csak a főképviselő részéről, Oszaleven úr kifejezetten nagy erőfeszítéseket tett, amit el kell ismernünk részben az ő személyisége volt az, eh, az egyik fontos tényezője annak, hogy ideig eljutottunk, és remélem, hogy az eddig eredményeket eh, a jövőben meg tudjuk erősíteni, hogy külpolitikánk következetesebb és láthatóbb legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lenne egy rövid közleményem. Most kaptam egy e-mailt Kievből, Vitali Kricskónak a repülőgépet a landolás előtt megállították, és ezért nem tudott részt venni az ellenzéki találkozón. A Twitteren ez megjelent, és ott megjelentek ilyen megjegyzések, mint például hogy eladtam az országot azért, hogy elnök legyek, tehát a birodalom visszavág. Kronberg asszony. Thank you, Chairman. I would like to also... Köszönöm szépen, elnök úr. És azt hiszem, hogy a Szerbia-Koszovó egyezmény után és az iráni egyezmény első lépése után nagyon büszkék lehetünk az LKS-re. Először lenne egy kérdésem a válságkezelésről, mert ez mindig kérdéses volt az LKS-szel kapcsolatban. A válság megelőzés és a válság kezelést illetően várhatók-e változások, hogy jobb lesz a megközelítés? Második kérdés, Irán. Nagyon sok képviselő kérdezte azt, hogy miért nincs EU képviselet, legalább egy külön képviselő Iránban. Most, hogy folytatódnak a tárgyalások. Úgyhogy szeretném az EKS-nek a válaszát hallani erről. Köszönöm. Tenok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm mindig is óvatos volt, hogy mi is az LKS e szerepe, és úgy gondoljuk, hogy egy sui generis elrendezés a saját költségvetésével, amit a parlament ellenőrizhet, és kormány közileg áll össze, ez a jó megközelítés, de néhányan itt a parlamentben nem értenek ezzel egyet. De azért vannak megválaszolatlan kérdések, hogy például ma sem Kathy maga se Pierre Fimon nem tudott eljönni, hát akkor meg kell kérdőjeleznünk, hogy kiket küldenek. Aztán a geográfiai egyensúly, és nem az értem szerinti beválogatás és kinevezés, ezzel nem értünk egyet. Aztán nem lehetnek politikai vezetői a küldöttségeknek, pedig más területeken ö, érdemeik szerint válogatják be a vezetőket. És aztán a kérdés az, hogy a bizottság és az LKS szerepei hogyan ütköznek meg a Nyugat-Balkánon a bővítést illetően. Ezek a kérdések nyitottak maradtak. Skeptikus vagyok, most már négy év után nem annyira, mert Café Esten és te is, David, kitűnő munkát végeztek figyelembe véve az eurózóna válságát. Az, hogy semmiből létrehoztatok egy szolgálatot, ez kitűnő. De egyetértek Szalafranka úrral. Még nagyon sok probléma van magával a struktúrával, vagy például, hogy Panamát magára hagytuk, nincsen ö, ott kiküldetésünk. Vagy aztán miért van Barbadoson, ahol úgy gondolom, hogy a parton felszállt koktélok nyilván nagyon jó ön, ösztönzőként szolgálnak arra, hogy valaki oda menjen. Aztán ott van a Pristina, Belgrád, Koszovó tárgyalások, a Genf 2 iráni tárgyalások, ezek hatalmas vívmányok Esten asszony számára és a szolgálata számára, de már beszéltem erről veled, amikor néhány éve találkoztunk. A hozzáadott érték, a megtakarítások az adófizetők pénzéből, aztán azt, hogy például Dél-Szudánban hogy megoszthatnánk az EU-s nagykövetségnek az infrastruktúráját, tehát hogy hogyan spóroljunk, ez nagyon fontos lenne. Aztán a konzulátusi funkciók, bár a frakcióm ezt nem támogatja, de talán kisebb országokban, harmadik országokban lehetne konzulátusa a szolgálatnak. Kell egy diplomáciai hmm. szolgálat, különben döntetlen az, hogy van-e hozzáadott érték a projektnek. <clears throat> Elnök, köszönöm. A nagykövetnek el kell mennie, mert különben a saját miniszterelnökével nem tud találkozni, pedig itt van Brüsszelben. Pedig a miniszterelnököket nem szabad csak úgy szabadon hagyni futkosni, mindig ellenőrizni kell őket, úgyhogy Davidnek el kell mennie. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzá szólhatok, és a tanács részéről kicsit szeretnék néhány dolgot hozzátenni. Mi szeretnénk, hogyha az LK e nek a szerepét felülvizsgálnánk, de ez egy nagyon fontos intézmény, nagyon fontos az európai külpolitika szempontjából, a kontinuitást illetően. Rövid távon azonban még ezt nem ítélhetjük meg. Ha a konkrét kérdéseket nézem, például a kríziskezelés és prevenció kérdése, hogy valóban van-e kontinuitás, hogy hogy lehet karcsúsítani a döntéshozatali folyamatot. A főképviselőnek a szerepe az EKS-ben, A bizottság alelnökeként és főképviselőként és főképviselőként eh, is szolgálni az lks hogy ez a két szerep hogyan egyeztethető össze. Aztán a relax csoport szerepe. A jövőben nagyon sok minden függ attól, hogy ki lesz a bizottság új elnöke. Aztán, hogy hogyan erősítsük a kapcsolatot a delegációk és a nagykövetségek között, hogy mit tehetünk, hogyan csökkenthetjük az administratív és pénzügyi költségeket, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a pénzügyi kereteket újra definiáljuk. Aztán a nemzeti diplomatáknak az alkalmazása felvétele szemben az európai diplomata testülettel. A tanács úgy gondolja, hogy nagyon fontos, legalább a diplomaták egy harmada a tagállamokból érkezzen. Nagyon fontos azonban az európai kétharmadnak a fenntartása is. Természetesen azt is látjuk, vagy a kontinuitás fenntartása mindenképpen fontos, és talán az egyharmat az talán a maximális plafon, amit megengedhetünk. Aztán az intézmények részvétele, a jogi szükséglet arra, hogy a jogi alapon változtassunk. Figyelembe véve a külszolgálat betöltött szerepét és a parlamentnek azt a javaslatát, hogy a költségvetési sort megváltoztassuk, természetesen erről még beszélnünk kell, arról, hogy hogyan működik, aztán az AKC tárgyalásokat illetően is nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott eredmények szülessenek. Hogy foglaljam össze, igen, a tanács azt támogatja, hogy legyen egy erős külügyi szolgálat, mert ez egy alapvető szervezet az európai külpolitika számára. Elnök, Köszönöm szépen. Durand asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem sokat vagyok az AFET bizottságban, de azt hiszem, hogy az az értékelés, amelyet hallottunk, nagyon-nagyon érdekes, és annak ellenére, hogy nem vagyok itt sűrűn, üdvözlöm mindaz, ami elhangzott, és a sokszor találkozom a delegációkkal is, és azt is látjuk, hogy az együttműködés működik, hogy a hogy nemzeti képviselők nagyon jól végzik a munkájukat. Egy speciális kérdést szeretnék feltenni önnek, hogy hogyan lehetne javítani a földközi tengeri térségben, tehát vannak különböző úgymond végrehajtói ágazatok és jogalkotási ágazatok a földközi tengere vonatkoztatva, különböző task force-ok dolgoznak Tunéziában, Egyiptomban, Jordániában. Vannak olyan ajánlások, amelyeket a választásokat megfigyelő delegációk tesznek. Tehát hogyan lehet ebben a térségben, a földközi tengeri térségben a különböző szereplőket együttműködésre késztetni a, az Európai Unióval, a parlamenttel, milyen eredményeket adnak a bizottság és a parlament közös munkacsoportjai. Sokszor jobban meg lehet, hatékonyabban meg lehetne a munkát szervezni e, ebben a térségben is, mert nagyon sokat várnak az Európai Uniótól a földközi tengeri térségben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az Európai Uniónak a külügyi politikája és az LKS-nek a működése katasztrofális. Nem fogok részleteket említeni, hogy említsem meg Szíriában betöltött szerepüket, és hogy milyen károkat okoztak az Észak-Afrikában betöltött szerepük, hogy emlékeztessek arra, hogy Kelet-Európában a szomszédsági politikával hogy bánnak. Egyre inkább azt látszik, hogy ezek az országok, ezeknek a régióknak az országai nem akarnak kapcsolatot az EU-val. Szerintem egyértelmű, hogy ez miért van, ahogy Szalafranka úr is mondta, és Barózó úr is mondta. Az Európai Unió külpolitikája az unió érdekeit szolgálja, és nem a népek érdekeit, és nem a békét. Erre mi a bizonyíték. Tegnap a Spiegelben megjelent egy cikk, az Iránról szóló tárgyalásokat taglalta, és azt mondják, hogy a német vállalatok már törzsölik a kezüket, hogy milyen nagy megbízásokat kapnak majd Iránban, miután megnyílt ez a piac is. Szóval nem szeretném önöket untatni részletekkel, nagyon fontos minden, ami elhangzott, de én tényleg úgy gondolom, hogy a munkások és a nép jobb válaszokat akar. Ön azt mondta, hogy a tagállamok egyszerűen csak hangot adnak a véleményüknek, de a választások után fog döntés születni. Hát persze tudom, hogy miért, mert nagyon kellemetlen lesz a döntés. Nem akarják magukra vállalni ezt a választások előtre, úgyhogy egy pontos kérdésem lenne. Ma azt mondták nekem, hogy a német parlamentben az Európai Unió Líbiában betöltő szerepéről esett szó, hogy van egy dokumentum április 18-áról, ami arról szól, hogy a líbiai határokon ö, mi történik az unió részéről és hogy ez egy titkos dokumentum. Miért titkos? Miért titkos az, hogy az EU mit csinál a libiai határokon? Ezen kívül az EKS-nek van egy dokumentuma ugyanerről a témáról, november 19-i dátummal, miszerint katonai eszközöket lehet bevetni az Unió részéről, hogyha Líbiába menekültek érkezek. Honnan van ez a jog, hogy az EU ezt tehetni? Ezen kívül az Európai Unió egyre inkább egy militáris szervezetté válik. Mi folyik majd itt decemberben a csúcsban? Hogyan vitatják meg ezt a védelmi csúcson? Köszönöm szépen, elnök úr! Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to, to... Köszönöm. Elnök úr, köszönöm az összes kollégának a felszólalást. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a parlament milyen mértékben támogatott bennünket, Szelefánka úr is támogatott jó néhány területet, különösen az administratív és költségvetési vonatkozásokat, de tudom, hogy Kert Jánskön esten nagyra becsüli a politikai támogatást is, amelyet kaptunk. Remélem, hogy érzik is azt, hogy ezt valamilyen módon viszonoztuk, legfelsőbb szintű vezetők jelentek meg a parlamentben minden alkalommal, és mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a lehető legszorosabb legyen az együttműködés. Köszönet egyúttal azon megjegyzésekért is, amelyek az előreladásunkra vonatkoztak. Úgy gondolom, hogy mindenki rendkívül keményen dolgozott ennek a szolgálatnak a létrehozásán. Nem volt ez könnyű, munkatársaink nagyon keményen dolgoztak, és sokat vártunk tőlünk, sokat kértünk tőlünk, nem könnyű körülmények között áthelyezések tömegére került sor, ideiglenes munkaerő érkezett különböző intézményektől. Úgy gondolom, hogy mindenki keményen dolgozott az elmúlt néhány évben, és senki nem dolgozott keményebben Cathy Ashtonnál. Önök említették Szerbiát, Koszovót, Iránt, úgy gondolom, hogy Cathy Ashton érezte, hogy megfelelő támogatáson a háta mögött azonban az ő diplomáciai képességére, készségére volt szükség ahhoz, hogy, hogy az eredményeket elérjük. Azonban ez természetesen nem homályosíthatja el azt, ami napi szinten folyik, kapcsolattartás a világ többi részével, a politikai kapcsolatokat a, a partnereinkkel, a fejlesztés és az átfogó megközelítés kérdéseit. De volt olyan felszólalás itt, amelyel kapcsolatban kétségeim vannak, hogy pontosan mire is utalt volna. Nem hiszem, hogy Európa egy militarizálódó szervezet lenne. Éppenséggel a biztonsági törekvéseink, azok teljesen mások, azok nem lehet militarizációnak nevezni. Éppenséggel a meglévő az, azokat az ügyeket kezeljük, amelyek a, a válságkezelésre alkalmasak, tehát egyrészt meg kell előznünk a válságokat, másrészt pedig időnként katonai erőre van szükség, sokszor még ahhoz is, hogy a humanitárius segét eljutassuk a célterületre titkos dokumentumokra hivatkozott. Miért titkosak ezek? Érzékeny ügyekről van szó, amelyek gyakran emberek életével függének össze. 7000 ember, 7000 ember jár a világot a frontvonalban, nehéz helyzetben, hogy az Európai Unió céljait előmozdítsa, a békét és a biztonságot. És úgy gondolom, hogy Bín úr megjegyzéseivel ellentétben éppenséggel azt látom, hogy az új szolgálattal hogy éppenséggel működik a helyi békefenntartás, segítünk rendszereket stabilizálni, olyan feltételeket teremteni, amelyek a politikai megoldás felé vezetnek, mint Mali, eseté, Mali esetében máshol pedig eh, működik a, tám- a fejlesztési támogatás. Az Európai Unió büszke lehet arra, hogy a nemzetközi helyzetekben való szerepvállalása mennyire jól működik. Nyilván Szíria olyan téma, ahol nem sikerült megelőzni a humanitárius katasztrófát, de azt gondolom, hogy nem azért, mert az Európai Unió nem volt hajlandó, vagy nem volt képes eh, segíteni, hanem voltak olyan körülmények, amelyeket nem tudtunk eh, leküzdeni Ráadásul a szervezet, a szolgálat fejlődésének elején áll. Az Európai Uniónak feladata, hogy a nemzetközi összefüggés rendszerben kompetens félként tudjon föllépni. Hogy együttműködésünk prózai elemeivel foglalkozzam, Tenek úr, azt gondolom, hogy már most beszéltünk arról, hogy mit értünk el Jemen esetében a spanyol hatóságokkal nagyon érdekes megállapodásokat kötöttünk. Persze túlságosan is jól ismert okokból csökkentik a jelenlétüket létszámban, ugyanakkor a delegációnk képviseletében olyan személy van helyben, aki mind a külszolgálatot, mind a Spanyolországot képviseli, és ezzel kb. 500 ezer eurót sikerült megspórolni. Úgy gondolom, hogy ez a fajta együttműködés igen sikeres, fájdalmas is egyúttal, hiszen meg kell néznünk különböző épület bérleti kérdéseket. Mindenesetre, ha megnézzük, hogy 5-10 év múlva hogy állunk, majd azt fogjuk látni, hogy egyre több helyen látjuk azt majd, hogy az EU-s tagállamoknak követségei egy, egy helyen működnek a külszolgálati képviselőkkel, és egyúttal az utazó nagykövetek is találnak olyan helyet, ahol megfelelő infrastruktúra várja őket. Természetesen a, a konzuláris ügyek is említendőek Meggyőződésem, hogy a tagállamok lehetőséget látnak majd abban, hogy együttműködjenek egymással, és az európai házakat e, közös konzuláris tevékenységek folytatására használják föl. Ez nagyon jól tükrözi majd e, összefogásunkat e, de természetesen, hogyha kirakjuk a táblát, hogy hogy pácba keveredett EU-s polgároknak segítünk, akkor bizony az ajtó mögött kellenek olyan emberek, akik tagállami tagságtól függetlenül, állampolgárságtól függetlenül tudnak segíteni az EU-s polgároknak. Hagy mondjak még valamit a szívem mélyéről. Amikor együttműködöm kollégáimmal, nem tudom, hogy ideiglenes, hogy állandó munkatársakkal tárgyalok. Persze utána tudok nézni, de csak és kizárólag elkötelezett embereket látok, és azt nem látom, hogy valaki tagállami diplomata, vagy ideiglenes megbízással működő alkalmazott. Arra, arra sem mindig emlékszem, hogy valaki a tanácsi titkárságon dolgozott korábban, vagy, a, vagy bárhol máshol a három intézmény között. Én hiszem, hogy jogos lenne azt mondani, hogy a tagállami minisztériumokból átjött emberek kevésbé lennének elkötelezettek az EU értékei mellett. Úgy gondolom, hogy óriási tapasztalatot és készségeket hoznak magukkal, amire szükség van. Azzal egyetértek azonban Gutiérrez Gutier úr, hogy a helyi politikák, illetve a külpolitikák helyi vonatkozásai tekintetében, de említhetném az energia és a vízpolitikát is, vagy a mobilitás vagy a migrációt, ezek eléggé szakértői kérdések. Nem csak arról van szó, hogy keresünk egy technokrat, egy, vagy egy, egy, egy tisztviselőt, akire azt mondjuk, hogy mostantól a feladatod. Szakértőket keresünk, és a tagállamokban dolgozó kormányzati vagy, vagy néhai kormányzati szerepet betöltő embereknek igenis van gyakran ilyen eh, eh, tapasztalata, konkrét szakpolitikai tapasztalata. Természetesen a eh, bizottsága való együttműködés terében, terén van még mit tenni, nagyjából jól állunk, vannak különbségek az álláspontjainkban, de úgy gondolom, hogy folyamatos a javulás ezen a téren hozzá tudunk járulni a bizottság működéséhez olyan belpolitikákban is, amelyeknek fontos külső vetülete van. Ami a az egyik felvetéseket illeti, szó sincs azt arról, hogy tökéletes lenne a szervezet. 30 éve vagyok EU-s közszolga. A szervezetfejlesztés mindig folyamatos mindig képesnek kell lennünk arra, hogy az eljárásainkat, a struktúráinkat az, ö, tökéletesítsük, teljesítményünket javítsuk, és meggyőződésem szerint ö, a külszolgálat ugyanezen a változási dinamikán fog majd végigmenni. Hallom és értem a megjegyzéseket természetesen, hiszen itt mindig is politikai döntésekről van szó, de úgy gondolom, hogy ez egyik kérdés az, hogy már csak a választások eredményeire való tekintettel is az új bizottság és az új felső, főképviselő alelnök megválasztására való tekintettel is e, alaposan meg kell fontolnunk, hogy milyen üzeneteket fogalmazunk meg. Tehát e, azok, akik, tehát tudom, hogy ön nagyon sokat fektetett be a szervezet működésébe, nyilvánvalóan világosnak kell lenni hogy milyen eh, feladat sor áll állt előttünk, ugyanakkor azért változások jönnek eh, eh, az új parlamentnek, az új főképviselővel párbeszédet kell folytatni az elvárásokról, a napirendről. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen egyensúlyt kell teremteni, le kell írni, hogy mik a feladatok, de fel kell készülni arra, hogy új szereplők lépnek be a képbe, és mindenkinek meg lesz a maga hozzáállása. Elnézést, nem válaszoltam mindenre, ami a delegációnkat illeti, úgy gondolom, hogy remélem, hogy a parlament úgy érzi, hogy delegációink támogatják a parlamentet. Természetesen a látogatások számával kapcsolatban azért voltak kritikák, úgy gondolom, hogy a hálózat kérdése, hogy legyenek képviseltünk Teheránban idővel, vagy Panamában. Ezek kom- konkrét kérdések, mert itt nagyon komoly forráskorlátok vannak azért, és döntenünk kell. Nem elég azt mondani, hogy zárjuk be ezt a delegációt, és nyissuk meg a másikat, mert ha az egyiket bezárjuk, akkor az néha több pénzbe kerül pár évig, mert végkielégítések vannak, száz szerződéseket kell felbontani, és amit, ha megszüntetjük a tehet, tevékenységet valahol, az pár évig még viszi a pénzt, és nem hozza, nem megtakarítás jelent. Személy szerint úgy gondolom, hogy mi vagyunk a hatodik legnagyobb diplomáciai hálózat a világon. Ezt a bizottságtól örököltük, ez óriási eszköz, és úgy gondolom, hogy ez az alapja annak a munkának, amelyet a szolgálat végez, és ezt meg is kell őriznünk. Úgy gondolom, hogy arra kell figyelnünk, hogy ezt a hálózatot hogy tudjuk tovább fejleszteni, bővíteni, ugyanakkor hova kell figyelnünk a javaslatokra, hogy a világ új részeiben, más részeiben is nyitunk-e képviseleteket. Elnök úr, itt befejezném. Biztos van olyan válasz, vagy kérdés, amire nem válaszoltam, de nem szeretném nagyon elhúzni a válaszadást. Köszönet minden képviselőnek. Nagyra becsüljük különösen a szakbizottsággal való kapcsolatunkat, és a támogatás, amelyet önöktől kaptunk. Úgy gondolom, hogy Kathy Ashton támogatásával, vezetésével olyan masszív szervezetet építettünk, amely képes az Európai Unió politikai törekvéseit teljes vitalom mellett előre navigálni. Egyúttal azonban elképzeléseink vannak arról is, hogy hogyan tudjuk ezt tovább a jövőre. Ennek a szolgálatnak óriási potenciája van az Európai Unió jövőjét tekintve, ebben teljes mértékben biztos vagyok, és hogyha megvan ehhez a politikai játéktér, és megvan a megfelelő támogatás, és megvan a megfelelő forrás is, akkor, akkor minden rendben lesz. Nyilván nagyobb kérdésünk nincs a 24. században, hogy mi Európa szerepe és helye a világban, és a politikáink ezt szolgálják. Köszönöm. Roberto? Roberto? Inkább. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes vita volt, és fontos az, hogy számos kérdésben megegyeztünk, azzal is egyetértek, hogy a közép és hosszú távú kérdéseket illetően az a probléma, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk, a folytonosság, a kontinuitás és a szakértelem témáját illetően is. Ugye nagyon sok szakértővel dolgoztunk, és az új a választott, vagy újonnan választott tisztségviselőknek folytatniuk kell majd ezt a munkát. Ez egy nagyon kényes kérdés. Én számomra nagyon érdekes tapasztalat volt. Ott voltam, mint megfigyelő Koszovóban, és teljes mértékben értékelem az EKS munkáját, de ugye azt mondták, hogy hogy nincs különbség a között, hogy mondjuk egy nemzeti képviselőről van szó, vagy egy bizottsági munkatársról. Azt hiszem, hogy az elkötelezettség különböző szintjeit kell megvizsgálni és a folytonosságot biztosítani. Tehát ez nem olyan valami, amit ami volt, aztán többé nem lesz. Bátorítani kell az embereket a folytonosságra, és ezen a területen úgy gondolom, hogy tovább tevékenykedhetünk. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy Mário akar-e valamit még mondani, én ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk a munkát, értékelni fogjuk majd a mai vitát is, és a továbbiakban is a munkát, megnézzük, hogy milyen további kezdeményezéseket fogunk kezdeményezni. A vitát tovább vihetjük majd ugyanebben a szellemben. Nagyon szépen köszönöm, David, hogy eljöttél, hogy itt voltál velünk egész délután, nagyon jó volt itt a parlamentben. Én örültem, mondja az előadó. Köszönöm.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 So, ladies and gentlemen, please. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. We come to point. A 16. napi rendi pontunk következik, eszmecsere az amerikai barátainkkal az Egyesült Államok kongresszusának küldöttségével, amelynek vezetője Christopher Murphy szenátor, az Európai Ügyek Albizottságának elnöke, itt van velünk Mario Diaz Balárt, kongresszus képviselője, itt van Gregory eh, Meeks eh, New Yorkból, szintén a kongresszus eh, képviselője, és a külügyi témákkal foglalkozik a képviselőházban. Azt hiszem, hogy nagyon időszerű ez a látogatás a kongresszus képviselői részéről, ahogy tudják, ez a bizottság nagyon, és a Libe bizottság is nagyon sokat beszélt arról, hogyan lehet visszaállítani a bizalmat a partnerkapcsolatokban a nemzet a Nemzeti Biztonsági Ügynökség megfigyelési folyamatával kapcsolatban. Azt hiszem nagyon fontos visszaállítani a bizalmat, fel kell venni a harcot a terrorizmus ellen, ott van a gazdasági és a külügyi politikai érdekek. Fontos az, hogy sikeresek legyenek a megállapodások, a tárgyalások számos területen. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül mindenről most majd itt tárgyalni. Három pontra szeretném a figyelmet összpontosítani. Az egyik ugye a terrorizmus elleni közös harc, hogyan lehet nem kép, kémkedni mindenkire, de biztosítani a feladatokat. Aztán a harmadik kérdés, hogyan lehet a polgárink magánéletét védeni. Ugye létezik már megállapodás, Reding asszony tárgyalt erről múlt héten Washingtonban és találkozott is az itt lévőkkel. Az együttműködésről volt szó, a jogi együttműködésről, a kölcsönös együttműködésről. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az volt a benyomásom, amikor az efe delegációval Washingtonban voltam, hogy Washingtonban is, az Egyesült Államokban is vita folyik szenátor úr és a kongresszus képviselői is nagyon érdeklődnek témák iránt, és sok esetben ugye azt mondják, hogy ja, a rossz fiúk ezt csinálták, ezt tették velünk. Aztán ott van a Kínával való kérdés, a jogállamiság kérdése, ugye ez működik az Egyesült Államokban, éppen ezért a kongresszusban a barátainkat valódi barátoknak tekintjük, és a transatlanti kapcsolatokban biztosítani kell a biztonságot és a magánvédelmet. Ez mindig is a parlamentek felelősség körébe tartozik, mint szövetségesek, ugye nem értünk egyet minden részlettel, túl korai lenne még, de mindenképpen megfelelő egyensúlyra van szükség, az európai bizalomra van szükség, a TTIP kérdésre, amelyet folytatni kell, nem lehet leállítani a bizalmatlanság miatt, tehát ilyen értelemben köszönöm az önök látogatását, köszönöm, hogy eljöttek, és ma és holnap is egész nap találkoznak velünk, és tárgyalnak a kereskedelmi képviselőkkel is, és reméljük, hogy a holnapi nap végén megoldást találunk az adatvédelmi kérdést legalábbis a tavaszig lezárhatjuk, ugyanis a TTIP utolsó fordulója is következik, ezt a kettőt nem kell összekeverni. Elég nehéz a helyzet. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és szenátor úr, talán ön lesz az első, aki felszólalt. Köszönöm szépen, elnök úr, Brock elnök úr, köszönöm szépen a tagoknak, a bizottsági tagoknak, hogy lehetővé teszik számunkra azt, hogy itt eszmét cserélhetünk önökkel a jövővel kapcsolatosan, a kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatosan. Ugye mi egy egyedüli delegáció vagyunk, eljöttünk ezen a héten Európába, Berlinben voltunk, ahol egy napot töltöttünk, aztán most itt vagyunk, még holnap is itt vagyunk eh, Brüsszelben, és aztán visszamegyünk. Egy kis delegáció vagyunk, két, eh, ugye a két háznak a eh, képviselői vagyunk, mind a képviselőházat, mind a kongresszus képviseljük, ugye republikánus és demokrata is van közöttünk. Én a külügyi albizottságnak, az Európai Ügyek Albizottságának vagyok az elnöke, és ez a bizottság a képviselőházon belül foglalkozik a demokratikus ügyekkel, tehát nem idegen számunkra ez a téma, és a párbeszéd folyik önökkel folyamatosan. Mi minnyáján támogatjuk a transatlanti kapcsolatokat, és azért akartunk ma itt lenni, hogy világosá tegyük, hogy mi egy nagy csoportnak a, egy részét képviseljük, itt szenátorok és kongresszus és, és képviselőházi emberek vannak, és őket képviseljük, az önök elnöke és az AFED bizottság tagjai találkoztak néhány héttel ezelőtt a kongresszusban a képviselőkkel, és éppen ezért most mi itt vagyunk, mert számunkra is nagyon fontosak ezek a kapcsolatok. Itt nem csak szavakról beszélnénk, szavakról van szó, hanem tettekről is, cselekedetekről is. Ahogy az elnök elmondta, a magán mm, életvédelme, a megfigyelések nagyon érintik önöket, bennünket is, közös értékeink vannak, ezeket osztjuk meg mind az Egyesült Államok, mind az európai országok történelmileg elkötelezettek persze amellett, hogy a megfigyelések fontosak annak érdekében, hogy védjük a polgárainkat, koordinálni kell ezt a közös munkát, de természetesen osztjuk a magánélet védelmével kapcsolatos értékeket azért harcolunk az Egyesült Államokban is, hogy ezek a megfigyelések, amelyek ugye most felfedtek, ugye nem csak az európaiakat, hanem az amerikaiakat is megrázták a, az Európai Kongresszusban elhangzott, hogy a titkosszolgálati szervezetek is adtak információkat a kongresszus képviselőinek, és itt nem csak az utóbbi hónapoknak a felfedezése mindez, az Egyesült Államokban működött a megfigyelői rendszer az utóbbi tíz évben, és a mi polgáraink új típusú, újfajta védelmet követelnek. Természetesen nem tudjuk garantálni azt, hogy egy specifikus javaslat például törvényé emelkedhet, de a szenátus elnöke is foglalkozott ezzel a témával. Lesznek változások, erről biztosíthatom önöket. Ezzel egy időben a az elnökünk is tehát foglalkozik a témával, felülvizsgálatot tervez, és én úgy gondolom, hogy lényegbe vágó változásokra kerül majd sor. Ebben én bízom. A, ugye tudjuk, hogy mi volt az omaniszáni politikával is itt is jelentős változásokat javasolt, és ezek bekövetkeztek, itt is lesznek változások. Elnök úr, látjuk azt, hogy előre haladások vannak, fejlemények vannak a kétoldalú kapcsolatok szintjén is, a bizottság, a biztos is nyilvánvalóvá tette, világosá tette azt, hogy a kereskedelmi területen és a kormányzási területen az adatvédelmet mindenképpen harmonizálni kell. Ez elkezdődött már a múlt években, ami a javítást, a bizalom visszaszerzését illeti éppen ezért vagyunk itt, most, hogy elmondjuk, hogy hosszú távon szeretnénk eh, ezeket a kapcsolatokat fejleszteni, és az ilyen típusú eszmecserét és párbeszédet fejleszteni önökkel, és egy új utat szeretnénk megnyitni. Eh, elnök úr, hogyha ezzel egyetért, akkor most átadom a szót Diaz Balárt eh, képviselőnek. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom nem elismételni azt, amit a delegációnk elnöke elmondott. De van egy rész, amit el kell ismételnem. Nagyon sokat befektetünk ebbe a kapcsolatba. Nem kell a képviselőknek magyaráznom, hogy a demokrácia egy nagy kihívás, problémás dolog, és a demokráciák tökéletlenek. A kapcsolatunk nem ez az első alkalom, amikor kapcsolatunk problémákat tapasztalt meg. Nem is ez az utolsó alkalom, amikor, amikor feszültségek alakulnak ki köztünk. Ugyanakkor a biztonság garanciája, a szabadság a garancia, az emberi jogos illetve az, a jogállamiság garanciája pontosan abban eh, rejlik, hogy milyenek a kapcsolataink, a létező kapcsolataink, az óceánon átnyúló transatlanti kapcsolataink. Mindannyian eh, ugyanazon dolgok miatt aggódunk, ugyanazokról az ügyekről beszélünk az Egyesült Államokban, a kongresszusban, mint amelyekkel önök itt az Európai Parlamentben. Annak ellenére, hogy a demokrácia nem tökéletes, én is, nekem is meggyőződésem, hogy az elnök ugye valóban komoly felülvizsgálati folyamatba vágott bele, ennek nem az lesz majd a kihatása. a meggyőződésem, hogy ez, ez komoly eredményekre fog vezetni, hogyha ez elmaradna, akkor bizony erős kritikának tenni ki magát mind a képviselőházban, mind a szenátusban. Ez nem, ez egy olyan ügy, amelyet rendkívül komolyan veszünk, olyan ügy ez, amiről tudom, hogy a kormány is nagyon komolyan veszi, a kongresszus is nagyon komolyan veszi, de még egyszer mondom, ennek az ülésnek, ennek a látogatásnak az a célja, hogy még egyszer kifejtsük, mennyire fontos ez a kapcsolat. Ez a kapcsolat maga a legerősebb, legbiztosabb garanciája mind a jogállamiságnak, mind a szabadságnak és a biztonságnak ezért kell ezt a kapcsolatot minden probléma ellenére erősíteni, és köszönöm elnök úr, hogy lehetővé tette, hogy szakbizottságok előtt eh, tölthetünk eh, egy kis időt eh, képviselő társaink körében. Köszönöm. Rövid leszek, én is köszönetet szeretnék mondani önnek, elnök úr, és én is szeretném megismételni ugyanazt az üzenetet. Azt, hogy az USA-ban, a kongresszusban és a nép között az Amerikai Egyesült Államokban mindenki érti, hogy milyen fontos ez a viszony. Értjük azt is, hogy mennyire fontos a bizalom. Tudjuk, hogy helyre kell hoznunk, amit elvesztettünk, visszaállítani a bizalmát, hogy az Atlanti óceán két partján levő népeink régóta megosztott értékeit védjük, ezért jöttünk el ma, hogy hazavigyük az üzenetet, és hozzuk önöknek az üzenetet. A népeinket nem tudhatjuk biztonságban, sőt, demokráciát sem építhetünk önök nélkül. A világ sokkal kisebb, mint volt. Együtt kell megoldanunk ezt a problémát. A technológia, a, szociál, a, társ, a szociális médiák korában az USA egyedül ezt nem teheti meg, és az unió államai sem. Hogyan tehetjük meg ezt együtt? Ezt az üzenetet kell átadnunk, hogy számít ez a kapcsolat fontos, és ami a bizalmat károsította, azt nagyon komolyan vesszük az USA részéről. Nem akarjuk szőnyeg alá söpörni. Mi szembenézünk ezzel a problémával, mint kormány és mint nép. Mert végeredményben ugyanazokat az értékeket osztjuk, a demokrácia értékeit a szabadságjogokat, a magánélet védelmét. És azt, hogy biztonságban tudjuk a népeinket. Örömmel jöttem el ide, meghallgatom önöket, válaszolok a kérdéseikre, de a fő célom az, hogy a szoros kapcsolataink örökre fönnmaradjanak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szalafranka úr. President, I'm going to speak Köszönöm szépen, elnök úr, spanyolul fogok beszélni. Szeretnék először is a néppárti frakció nevében üdvözölni Murphy szenátort és eh, az amerikai delegáció tagjait, akiket jól ismerünk már itt a parlamentben sok éve. Eh, mindenképpen azt mutatja ez, hogy együttműködésünk egyformán fontos. A ma délután túlságosan is rövid lesz. Ma délelőtt az kell már megvitatunk néhány vonatkozó kérdést. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hiszünk abban, hogy a transatlantik kapcsolatok gyakorlatilag az Európai Unió genetikai kódjának részét képezik E, itt azonban sérülésekre kerül sor. Önök tudják, hogy a kémkedési tevékenységek miatt e, több e, európai parlamenti képviselő kérte a SWIFT megalapodás és a PNR megalapodás felfüggesztését. Ezért azt kérjük önöktől, hogy világosan adjanak olyan választ, amely ezt a helyzetet, ennek a helyzetnek a helyreállítására vonatkozik. Eh, Vivian Redding olyan dokumentumon dolgozik, olyan politikai eh, nyilatkozaton, eh, amely ezekbe az ügyekbe vág, ezért az úgy gondolom, hogy szükség van a világos válaszokra, a kölcsönös megértés érdekében és a kölcsönös bizalom helyreállítás érdekében, és hogy magunk között, magunk mögött hagyhassuk a múlt ki nem kívánatos eseményeit. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, ennek úr. Lényegében először is szeretnék köszönetet mondani eh, a szenátor és a kongresszusi tagok eh, jelenlétért. Nagyon fontos pillanatban látogatok el hozzánk. Úgy gondolom, hogy megrendült a bizalom az észak-amerikai kormány és az észak-amerikai amerikai üzleti szektor felé. Azonban nem ez az volt a legsúlyosabb eset, pontosabban már korábban is voltak bizonyos repedések. A SWIFT, illetve a NR megállapodás tárgyalása idején is, hiszen az én szakbizottságom már 2012-ben is igyekeztünk egyeztetni az amerikai kormányzattal, nem jutottunk túlságosan messzire. Jól lehet, európai alkotmányaink garantálják a magánélet szentségét. Nyilván az alkotmányos rendszerek mások a különböző országokban, azonban pontosan tudtuk, hogy másik küzdenek önök a terrorizmus ellen, mint én. Én spanyol vagyok, Spanyolország nagyon sokat szenvedett a terrorizmustól, de mindig is figyelembe vettük, hogy mindig vigyáztunk arra, hogy mi a törvény keretein belül maradjunk. A terrorizmus megelőzése, a bűnözés megelőzése nem lehet olyan erőfeszítés, amelyben mindent, bármit meg lehet tenni a nyomonkövetési rendszerek nem működhetnek úgy, hogy nincsen semmiféle felügyelet. Ezért szeretném azt mondani, hogy számunkra mindez azt jelenti, hogy létezik egy rendőrállam, egy rendőrkormány, amely nem csak a privát életünk, a magánéletünk szentségét sérti meg, hanem kereskedelmi rendszereinket is sérti, tehát beavatkozik a politikai döntéseinkbe is. Ezért nagyon súlyos a helyzet, és remélem, hogy ezt a bizalmat azért, ami korábban volt közöttünk, helyre tudjuk állítani. Hogy javasoljam, hogy mindenki egy perc, 30 másodpercet kapjon hozzászólásra. Latford bárónő, és jó példával fog előjárni. Megpróbálom, elnök úr. Igen, nagy megtiszteltetés, hogy Diaz Balárt urat és Murphy urat és kollégájukat is itt uh, köszönhetjük. Diaz Balárt urat jól ismerem, mert az amerikai küldöttségnek tagja vagyok, és onnan jó tapasztalataim vannak, ezen kívül az igazságügyi polgárjogi szakbizottságnak is a raportőre vagyok adatvédelmi ügyekben. Úgy tűnik nekem, hogy tényleg nagyok a kihívások, és ezért fontos, hogy itt vannak ma. Azt hiszem, hogy új üzletet kell kötnünk. Nem feltétlenül ugyanazokon a csatornákon keresztül, hiszen ott van a kereskedelem, a hírszerzés, és akkor felmerül a kérdés, hogy ki mit tekint fontosnak, de a lényeg az, hogy össze kell fognunk. Vannak hangok ebben a városban, amelyek véleményem szerint felelőtlen módon azt akarják, hogy a TTIP tárgyalásokat függesszük fel, tartsuk az adatokat Európában, a cloud szolgáltatáson őrizzük meg őket, ne adjuk tovább az USA-ba. Ez protekcionista politika, én nem, és a frakcióm sem támogatja ezt. De lehetőséget kell találni arra, hogy megoldásokat találjunk azokra a kérdésekre, amelyek régóta foglalkoztatnak minket. A magánéletet hogyan lehet védeni, és ugyanakkor hogyan lehet a kereskedelmi értekeket is védeni. Tehát, ha lehetne, hogy minden egyes európai fővárosban, Londonban is párbeszédet folytassanak Washington részéről, azt hiszem ez jó lenne. Elnök mikrofon nélkül. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok hozzászólni. Németországból érkezett jelentkeztem, és az USA küldöttségének tagja vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ma ellátogattak ide, mert tudom, hogy tegnap Berlinben voltak, és ott is nagyon hm. nagy viták voltak, és jól fogadták azt, hogy ellátogattak Németországba. Örülök, hogy Brüsszelbe is ellátogattak. A német-USA kapcsolatok nagyon fontosak számomra, és gondolom tudja azt is, hogy Németországban nagyon nagyok a fenntartások az a kapcsolatban, amit az elmúlt hónapokban tapasztaltunk. Szerintem nagyon jó jel az, hogy megpróbálunk párbeszédet folytatni. Én nagyon sok kapcsolatot ápolok fiatal választókkal, akik most már belegondolnak, hogy ha az USA-ba utazom, akkor már a belépéskor problémákba ütközök. Tehát mindenkit oldalról bele kellene gondolni abba, hogy a bizalmat helyre kell állítani. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek ide. Én is, a kollégám is mondta, hogy a szabad kereskedelmi megállapodáshoz jó utat kell találni arra, hogy az adott védelmet hogy veszünk bele részeként, mert az unió részéről nagyon fontos, hogy az adatvédelem kiemelt szerepet élvezzen. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Önöket a konzervatív reformista csoport részéről. Mi vagyunk a legerősebb transatlanti harcosok itt, és az USA a kiemelt prioritásunk. Két földrész. Kanada latinamerikai országok, Kolumbia, Chile, Brazília. Mi a TTIP-ben látjuk a jövőt, a transatlanti partnerségben, a szabad kereskedelemben. És ellenőnezzük a SWIFT-nek a felfüggesztését, vagy a TTIP tárgyások felfüggesztését. Nyilvánvaló, hogy az érdekek nagyon közösek. Montenegróból most jöttem vissza. Ők például azt remélik, hogy a NATO-ba meghívják őket. Várják az amerikai meghívást, úgyhogy ez közös, mert az EU csatlakozásra is várnak, úgyhogy ha van bármi befolyásuk a kormányokba, akkor kérem, kérjék meg őket, hogy figyeljenek Montenegróra, mert demokrácia uralkodik már ott, közösek az érdekeink de aztán a közel-keleti béketárgyalások, a kvartett, Gen, eh, Genf 2, Korea, Kína terjeszkedés a kelet-kínai tengeren, Szíria, a biztonsági tanácsban betöltött szerep. Ami az NSZ-t illeti, tudom. De fontos az NSZ elnök úr. Ezen kívül az európai állampolgárok az amerikai bíróságok előtt kaphatnának ugyanolyan jogorvoslatot, mint az amerikai állampolgárok? Mert ha nem, akkor nagyon is szükséges az NSA munkája. Köszönöm, Angurakis úr. Köszönöm, elnök úr. Hogy üdvözöljem a vendégeket. Én a görög kommunista pártnak a képviselője vagyok és szeretném elmondani a következőt. Itt a teremben mindenki egyetért azzal, hogy az, ami történt, amögött volt egy politikai döntés. Voltak konkrét intézkedések, konkrét döntések. Itt nem csak az emberek magánéletéről van szó, ez egy háború. Az USA a szövetségesei között az információs eszközökkel. Másodszorban. Snowdennek meg hálául derült arra, hogy folyik ez a lehallgatás. De én nem látom, hogy az amerikai kormány pozitívan állna a fejleményekhez, inkább azt gondolják, hogy Snowden áruló harmadsorban. Most már tudjuk, hogy az európai országokban is nagyon sok hírszerzési gyakorlat vagy. Tehát most már tudjuk, hogy itt nem csak az USA bűnös, hanem a sok európai országban is folyik ez, és ez nyilvánvaló számomra, hogy mind a két oldalon a kapitalista kormányok azok, akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Ezen kívül, hogy említsek meg egy dolgot a kubai embargónak az esetleges felfüggesztése. Ezen kívül öt kubait tartanak amerikai börtönökben jogtalanul fogva. Erről szeretnék hallani. Köszönöm, elnök úr. Elnök mikrofon nélkül. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte unseren amerikanischen Freunden. Köszönöm szépen. Amerikai barátaim, hangsúlyozom barátaim, köszönöm, hogy jelentkeztek és hogy meghallgatják, hogy én keresztény demokrataként mit gondolok. 35 éve vagyok képviselő, nagyon sokáig a frakciót is vezettem, és nagyon lesújtott az, hogy az amerikai hírszerzés hogy viselkedett. Önök jogállam, egy jogállamban ilyesmi nem történhet meg. Néhány éve nagyon nyomaszt engem Guantanamo is. Harcoljunk a terrorizmus ellen, de nem lehet per és eljárás nélkül valakit egy életre, egy börtönbe zárni. Szükség van a jogi eljárásra. Úgyhogy kérem, ezeket a kérdéseket tisztázzák. Tegyenek meg mindent, hogy ellenőrizték a saját hírszerzésüket, mert önök a barátaink ha az önök jogállama meghal, meghal a demokrácia is. Ezért, amit a New Yorki kolléga mondott, ez a kapcsolat számít. És bárkitől elvárhattuk volna, hogy így viselkedik, de pont önöktől ezt nem vártuk volna. Elnök mikrofon nélkül. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Murphy szenátor úr. Nagyra értékelem az elhangzottakat. Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy hogy lehet visszaállítani a bizalmat. Erre az európai szempontból egy egyszerű választ adhatunk. Le kell bontani ezt a hatalmas apparátust, amelyet felépítettek a megfigyelések, lehallgatások terén. Ez nem demokratikus, és ez nem hatékony a terrorizmus elleni harcban sem. Másodszorban figyelembe kell venni az európai tapasztalatokat a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc területén nekünk sokkal nagyobb apparátusunk volt valaha, és egész egyszerűen ezt le tudtuk bontani, figyelem, betiltottuk a halálbüntetést, és mind ez sikeres volt. Európában a terrorizmus nem egy nagy fenyegető veszély. Bizonyos országokban nagyobb a terrorista veszély, de a demokrácia eszközeivel vettük fel a harcot, például Olaszországban is. Ugye egy olyan kontinensen, amely nagyobb a lakosság szempontjából, mint az Egyesült Államok. Tehát mm, vannak tapasztalataink, és a jövőben is akkor lesznek a barátaink, hogyha mindezt meg fogják tenni. Köszönöm. Kassi úr, a liberálisoktól, elnök úr, tisztelt vendégeink, köszönjük szépen a washingtoni vendéglátásokat, nagyon gyümölcsöző volt, nagyon hasznos volt, és most három héttel a mi látogatásunk után önök itt vannak, azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabb és hitelesebb ellenőrzésre van szükség a mm, hírtitkosszolgálatok terén. Ez egy kihívás természetesen a mi tagállamainkban és a mi parlamenteink számára. A jövővel kapcsolatosan szeretnék valamit mondani. A TTIP megállapodás végtelenül fontos, de azt hiszem, hogy az Atlanti-óceán mind a két partján nem látják ennek a fontosságát, a versenyképességet növelni kell, a gazdasági növekedést fel kell lendíteni, és Tenok úr már elmondta, hogy mennyire fontos a stabilitás. Ő Montenegrót említette, erről már volt szó Washingtonban is, a nyugat-balkáni térség számára fontos a stabilitás. Negatív esetek, esetek is vannak például Ukrajna az európai kontinensen. Köszönöm szépen, elnök mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a parlamentbe. Azt hiszem, hogy minnyáján egyetértük abban, hogy e, ezeket a kapcsolati e, témákat közösen kell megoldani. Ugyanazok a prioritásaink. Amikor e, ott voltunk Washingtonban, hallottuk azt, hogy az amerikaiak a biztonságot tartják prioritásnak, mi pedig Európában a magánéletet hogyan látják a különbséget, megérthetjük ezen az alapon egymást. Vannak ugye megállapodás a, azzal kapcsolatosan, hogy ne kémkedjünk egymás ellen. Ezt, ezt hogy látja az erbai országokra vonatkoztatva? Hogyan látják? Mikrofon nélkül az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, és üdvözlöm a barátainkat. Én egy másik témára szeretnék beszélni. A, az USA kongresszusa, mind a szenátus, mind pedig a képviselőház, amikor Izrael, Palesztina és közel-kelet foglalkozik, akkor felteszem a kérdést, önök voltak például Palesztinában, tudják, hogy ott mi történik? Következő felszólaló. willkommen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a meghívottakat. A megbeszéléseink Washingtonban nagyon nyíltak voltak és konstruktívak. Nagyon örülök annak, hogy elfogadták a meghívást, és fenntartjuk így a rendszeres kapcsolatot, hogy elkerüljük azt, hogy tudásdeficit jelentkezzen, információdeficit. Az együttműködés önök és köztünk a hírszerzés területén nagyon fontos, a prevenció szempontjából is. És nagyon jó a várható eredmények, a célok. De most az NSA miatt nagy a fölháborodás. Amikor az USA-ban voltunk, akkor is azt hallottuk, hogy az NSZ teljesen kontrollon kívül működik, a, mm, és senki nem tudja megfékezni. Tehát a Freedom Act-tel kapcsolatban önök most hogyan akarják a bizalmat helyreállítani? Milyen szabályok születnek majd arról, hogy az adatgyűjtés és az NSZ tevékenységet hogyan akarják korlátozni. Hogyan akarják az európai együttműködésben a bizalmat így helyreállítani. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Mr. President, thank you, Senator and Congressman. We are part... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, szenátor úr, kongresszusi tag. Azt hiszem, hogy felelősségünk az, hogy a konkrét lépésekről beszéljünk, amit, mint jogalkotók meg kell, hogy tegyünk. Jó lenne, hogyha elmondanák azt is, hogy a kongresszusban, a szenátusban mit tesznek annak érdekében, hogy az NSZ túlkapásaival leszámoljanak. A mi felelősségünk pedig az, hogy bizonyos titkos szolgálatoknak a túlkapásait megfékezzük. Én az NDK-ban születtem, úgyhogy van tapasztalatom arról, hogy mi lehet egy hírszerzési túlkapás. A történelemnek ez a fejezete nem része a mi politikánknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljöttek ide, és együttműködnek. A biztonság közös kihívásunk. Nem megosztható, külön nem harcolhatunk érte, és bizalmon alapul viszont a bizalom sérült. Aggaszt engem, hogy a magánéletre adott garanciáik mások az európai állampolgárok felé, és mások az amerikai állampolgárok felé. Persze nagyon jó, hogy itt vannak, ez már jó jel. Ami a szabadkereskedelmi tárgyalásokat illeti, folytatódniuk kell. Ez a felelősségünk, és közös hasznunkra is válik. A SWIFT és TET e és a tdp pedig nem szabad felfüggeszteni. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni röviden. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Három héttel ezelőtt találkoztunk Murphy úrral és munkatársaival a transatlanti kapcsolatok és értékek témájában. Egy kérdésem van önök szerint az elnöki felővizsgálat folyamata mikor fejeződhet be, mikor zárulhat le? A transatlanti kapcsolat rendkívül fontos, eh, pozitív szimbólumokkal kell körülövezni. Az egyik az EU-USA eh, éves csúcs, eh, Van Rompuy úr, aki öt évig fogja szerepét betölteni, és már Clinton elnök úr elnöksége óta tervben vannak ezek az éves csúcs értekezetek. Önök mennyire elkötelezettek amellett, hogy hasonló szimbólumokat teremtsünk például éves USA-EU csúcs formájában? Well, again, thank you, uh, all... Köszönöm szépen ismét a megjegyzéseiket, kérdéseiket, agályokat, és megpróbálok rövid időn belül válaszolni néhány felvetett kérdésre, és aztán majd kollégáimnak átadom a szót hogy a többi kérdésekre válaszoljunk. Először is úgy gondolom, hogy fontos felismernünk, hogy összességében két különböző és e, részben eltérő kérdésről beszélünk. Az egyik az a politikai kémkedés kérdése, Eh, nem akarok a delegációm többi tagja nevében beszélni, de úgy gondolom, hogy a kongresszusban sokan meggyőződéssel hiszük azt, hogy eh, átléptünk eh, bizonyos vonalakat a politikai kémkedés terén. Éppen ezért mentünk először Németországba, tudjuk, hogy megsértettük a kancellár telefonjának lehallgatásával a bizalmi kapcsolatot. Az elnöki felővizsgálat eredményeit végére várjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez lényeges változást fog hozni abban, ahogyan a politikai hírszerzést folytatjuk. Természetesen nem vagyunk egyedül a világban azok között, akik ilyen tevékenységben eh, fognak, de úgy tűnik, hogy a költség-haszon eh, arányok nem megfelelően működtek aztán beszélünk ezen kívül egy másik fajta hírszerzési technikai halmazról, metaadatok elemzéséről például. Itt többé-kevésbé nagy, nagy részt az önök országainak a hírszerző szerveivel való együttműködésben folynak ezek a tevékenységek nagyon fontos ezeket itt is megbeszélni, azonban itt a bilaterális kapcsolatok még fontosabbak, hiszen a megoldás abban rejlik, hogy mind az USA hírszerző szervei, mind az Európai Unió tagállami szervei hatékonyabban dolgoznak, e közös két működésükben is. De azzal tisztában vagyunk, hogy ezt javítanunk kell, méghozzá bilaterális módon. Másrészt megértettem azoknak a véleményét, akik azt, mondják, azt mondják, hogy a két nemzetet védő, SWIFT és egyéb megállapodásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, esetleg felfüggeszteni. Egyet értünk azok, azokat is, akik azt mondják, hogy a TTIP-et nem szabad felfüggeszteni. Szeretnénk világosá tenni, hogy nincs nincs értelme annak, hogy újabb üzenetet küldjenek az Egyesült Államoknak ennek, ezeknek a szerződésnek a felfüggesztésével, mm, hiszen elkötelezettek vagyunk eh, a meglévő megalapodások végrehajtása eh, mellett, illetve a további megalapodások megkötése mellett. Harmadrészt mindannyian a saját kollektív tapasztalataink termékének tekintetjük magunkat. Eh, nyilvánvaló, hogy a terrorizmusnak nagy szerepe volt Európa történetében, abban azonban nem értenék egyet, hogy Európában ne lenne veszély a terrorizmus, emlékszünk az USA-ban a legtöbb áldozattal járó terrorista támadása nem olyan sok évvel ezelőtt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hírszerző szervezeteink E, e, a tapasztalataink eredményeként rendkívül megerősödtek, és talán e, szükség van ennek a műveletnek a megfelelő arányos méretre szabására. A tapasztalataink természetesen a polgári szabadságok, a polgári jogok tisztelete kapcsán is megvannak. Fontos, hogy fontos reformokra van szükség, például amelyet a szenátor is említett, amely a adatok gyűjtése vonatkozik. Annak ellenére, hogy az USA hírszerzői szolgálatai nak meggyőződése, hogy az adatgyűjtés eredményeként több mint 50 terrorista támadást sikerült megelőzni. Nos, küzdünk az Egyesült Államok biztonságának megőrzéséért, ugyanúgy, ahogy önök is az EU megvédéséért rengeteg energiát szánunk arra, hogy a terroristákat megtaláljuk világszerte, és vagy, ahogy veszük, dönthetünk úgy is, hogy csökkentjük azokat az okokat, amelyek lehetővé teszik a terroristák számára, hogy embereket toborozzanak. Nos, az USA és szövetségeseink ennek megfelelően a polgári jogok és az emberi jogok tiszteletben tartása eh, terén és eh, sokkal nagyobb képnek a részeit alkotjuk, soha nem gondoltam azt, hogy választani kell az Amerika, Amerika megvédése és az amerikai polgárok személyes jogainak a megvédése között. Ez nem egy választás, pontosan ezen gondolat mentén kell tárgyalnunk egymással. A hírszerzés nem elegendő ahhoz, hogy megvédjük magunkat, meg kell szüntetnünk azokat az okokat, amelyek miatt világszerte az emberek szervezkednek ellenünk. És ez az alapvető üzenet, amelyet önök el szerettünk volna hozni ma, és ebben a vállalkozásban önöknek partnerei vannak a kongresszusban. Köszönöm szépen még egyszer ezt a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Most ami a biztonság és a magánélettel kapcsolatos téma, a különbség a e kettő között, és így tovább. Én nem akarok most itt az egyensúly biztosításáról beszélni, de magánélet biztonság nélkül nem létezik, és biztonság sem létezik a magánélet nélkül. Tehát ugye itt az egyensúlyt kellene mindenképpen megtalálni, de a tapasztalatainkról volt szó, ezt mondtuk el, ugye még a 11, a szeptember 11-i katasztrófa még él az emberekben, még nagyon-nagyon friss az emberekben. Azt hiszem, hogy mindenképpen azért kell felépni, hogy egy tökéletes egyensúlyt hozzunk a kettő között létre a delegáció tisztelt vezetője már beszélt a SWIFT-ről is, az egyezményről. Tehát itt ezek olyan témák, amelyek nem amelyek fontosak az Egyesült Államok számára, de Európa számára ugyanilyen fontosak, pontosan ugyan ennyire, sőt, még talán fontosabb, hogyha hisznek az emberi jogokban, a jogállamiságban, a szabadságban, a demokráciában, azt hiszem, hogy ez e- az egész világ számára végtelenül fontos, ezt ne felejtsük el. Igen, a bizalmat, a bizalom sérült, és az, az egyik dolog, amely fontos, és amelyet mindig is el fogunk mondani, és most is elmondjuk, és azért is vagyunk itt, mert úgy gondoljuk, hogy ez így megtörtént, de visszaállítani a bizalmat az azt is jelenti, hogy tudni kell, hogy kik a barátaink, és azt is tudni kell, hogy kik az ellenségeink, és megfelelő módon kell kezelni mind a kettőt. Ezt mindenképpen el kell ismerni. Vissza szeretnék térni Milan Mon úr specifikus javaslatára, nagyon időszerű javaslat, ez a csúcstalálkozó kérdése. Igen, ez egy nagyon érdekes javaslat, és nagyon fontos javaslat, amiről majd a visszatértemben értesítem a képviselőtársaimat is. Ahogy már említettem, Ugye a demokrácia egy nagyon hosszú történet, de egy tökéletlen dolog. Látjuk azt, hogy lehet javítani a különböző aspektusain, de nem lesz tökéletes. Ugye egyesek ugye itt azt mondták, hogy a kapitalista vagy a demokratikus országok megsértik az emberi jogokat. Igen, igen, ez így van. De vannak tökéletlen aspektusai is a demokráciának a szabad országokban is. tehát az utó a, ki, a kommunista Kína, kommunista Kuba, kommunista Észak-Korea utópiájáról is beszélhetünk. Köszönöm szépen még egyszer a barátságokat, köszönöm, hogy itt lehetünk, és köszönöm elnök úr, hogy fogadtak a bizottságukban elnök. Köszönöm, elnök úr. Diaz Valárt képviselő már részben elmondta, amit én is akartam, a demokrácia. A demokrácia az a kormányzás egyik legfontosabb formája. De ez a legjobb formája is a ö, kormányzásnak. Én ezt a legjobb formát ismerem. Látjuk, hogy a demokrácia hogyan működik. Ugye az eszmék szintjén vannak véleménykülönbségek, de mindenképpen beszélhetünk ezekről a ö, különbségekről. Biztos vagyok abban, hogy önök ö, ugye sok esetben más szempontokat is képviselnek. Például felteszik a kérdést, hogy az Egyesült Államok mikor ö, ö, fog valamivel foglalkozni, vagy mikor fog a kongresszus valamit tenni de ugye az Egyesült Államokban is demokrácia van, a vélemények azonban különbözhetnek, vannak más vélemények is. Időre van szükség számunkra. Nagyon-nagyon sok jogszabályal, törvényel kell foglalkozunk, ugyanis az Egyesült Államokban nagyon sokakat érintett az NSA téma és ugye arról beszélünk, hogy mit tegyünk, hogyan tegyük. Itt nem politikai pártokon alapul ez a téma. Jelenleg számos törvénytervezet van vita alatt. Ugye lehetnek konzervatív nézetek, a legdemokratikusabb nézetek a ugyanazon törvénytervezettel kapcsolatosan. Most akkor el kell dönteni, hogy mely irányba menjünk, hogyan folytassuk, van ugye Ugye volt olyan is, hogy, hogy valaki például először egy elnök mellett szavazott, aztán e, ellene, vagy a Patriot act kapcsolatosan van, hogy egyszer támogatja, egyszer nem. Ez is a demokrációhoz tartozik. Meg kell nézni, hogy mit lehet, hogy kell eljárni. Hát így járunk, járunk el Amerikában, Washington DC-ben. Ugye most folyik ez a vita, és nem lehet azt mondani, hogy nem foglalkozunk azzal, ami történt, vagy hogy ö, sérült a bizalom önökkel. Mert Berlinben és itt ma, ugye hall, azt hallom, és azt Berlinben is azt hallottam, hogy lehet, hogy az Egyesült Államok nem is foglalkozik többé ezzel, hogy nem érdekli őket, és más dolgokkal foglalkozik. Nem, tudom, hogy a feladatunk önökkel nagyon fontos, hosszadalmas is lehet. Tudjuk, hogy a bizalom sérült, és a lehető legjobban megpróbáljuk majd orvosolni ezt a bizalom vesztést. Ezért vagyunk itt a mai napon akkor is, amik, azon a héten, amikor a Thanksgiving ünnepünk van. Számunkra fontosabb, hogy itt legyünk, és eszmét cseréljünk önökkel, ugyanis annyira fontosak önök számunkra, hogy nem engedhetjük meg, nem engedhetjük meg azt, hogy valami szét kétfelé húzom bennünket. Le kell ülni, meg kell mondani az igazságot, mi leültünk, és meghallgattuk az igazságukat és visszajövünk, és elmondjuk önöknek az igazságot, és együtt fogjuk megoldani, egy középutat fogunk találni, ugyanis a normák nagyon magasak kell, hogy legyenek, csak mi tudjuk ezeket a magas normákat kialakítani. Magasra kell tenni a normákat, a standardokat, mert mm, ha nem mi, akkor más nem fogja megtenni, vagy alacsonyabb szinten teszi azokat. Köszönöm szépen. Mindhármajuknak köszönetet szeretnék mondani, hogy eljöttek ide ma. Tegnap Berlinbe, ma pedig ide Brüsszelbe, és ez a vita azt mutatta, hogy mind a két oldalról megvan a jó akarat, hogy megoldást találjunk valóban. Meg kell, hogy mondjam, középút, az egyensúlya fontos. Tudjuk, hogy az adatvédelem és a magánéletvédelme között hát nehéz, mert különbözőek a jogi hagyományaink, de megoldást kell találnunk, és most már nem léteznek határok. Ez klasszikusan olyan kérdés, amelyben transz atlanti megoldást kell találnunk, transznacionális megoldást. Nem szabad senkinek már magáévá tenni ezt a kértést, és Kelem úr országa, Litvánia jó példa arra, az ő országa volt az első olyan ország, amely támadást, szenvedett el. A kibérterrorizmus esetén is ugyanez a helyzet, mint itt. De egyetértek, a teljes biztonság a teljes szabadságvesztést jelenti, és valahol helyet kell hagyni. A teljes az egy olyan ország, ahol én nem szeretnék lakni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy folyik ez a párbeszéd. Mike Rogers is el akar látogatni, most hallottam ide a parlamentben, na az aztán mókás lesz, de azért elkezdtük a vitát, és a demokrácia keretei között. Köszönjük szépen, hogy ellátogattak ide.